Dear colleagues, please have a seat. We will now start uh, our public hearing on implement... Kedves kollégák, foglaljanak helyet. Az ETHA végrehajtásáról szóló közmeghallgatásunkat megnyitjuk a 2020 utáni időszakra való kitekintéssel, és az eddigi eredményekkel fogunk tanácskozást tartani. A téma, mint említettem, a 2014 óta elért eredmények és a 2020 utáni kilátások. Nagyon érdekes előadásokat hallgathatunk meg a kihívásokkal kapcsolatosan, az a tengeri és halászati alap végrehajtása kapcsán. Kérem, kedves kollégák, hogy csendesedjenek el. And on how to improve this a témánk az, hogy ezt a fontos pénzügyi eszközt hogyan tudjuk hozzá továbbfejleszteni a e ETHA 2021-27-es program végrehajtásának fényében. Öt szakértőt hívtunk meg, aki kormányintézményeket, civil szervezeteket és az iparágat képviselik. Ők elmondják az előadásaikat, majd a szakbizottság részletes vitája következik. Üdvözlöm vendégeinket, köszönöm, hogy csatlakoztak hozzánk a közmeghallgatáson. Mr. Carlos Kint, Carlos eh, Kint helyett Hughes asszony eh, jelent meg, ugyanezt a szervezetet képviselni. Minden szakértőnek legfeljebb 15 percben tudjuk megadni a szót, és a bemutatók után kérdéseket eh, tehetnek fel a szakbizottság tagjai. Ball. Yes. Uh, so we'll start with... Kezdjük is a meghallgatást Hughes asszonynal. Okay, <laughs> sorry. uh, Mrs. Carmen Gallego. Carmen Gallego Calvár asszonyal kezdjük az előadások sorát. Az Inksenia Desarrollos eh, technológikos eh, elnevezésű intézménytől jöttünk Megadom önnek a szót, üdvözlöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek a figyelmet előre is. Szeretném az Európai Parlament halászati bizottságnak beszámolni tapasztalatunkról, mint magántanácsadó, a 2014-2020-as időszak végrehajtási eredményeiről. Mi egy kis vállalkozásban dolgozunk tanácsadóként, és olyan előadást állítottunk össze, amely az ETHA végrehajtásáról szól Spanyolországban. Összességében 38 jogszabály jelent meg az Európai Unió hivatalos lapjában, ami az ETHA továbbfejlesztését illeti, ezek rendeletek, hibajavítások, végrehajtási határozatok. Ezeknek a célja, hogy ez a pénzügyi eszköz működőképes legyen. 2013 és 2016 között születtek ezek a jogszabályok. Spanyolország az előkészületi munkát a stratégia, a 2020-as stratégia elfogadásával kezdte meg, a kohéziós alapok kidolgozásával. Az operatív programot 2015. februárjában mutatta be, a bizottság ezt 2015. novemberében fogadta el. Ezután Spanyolország a, kijelmezte az igazgatási hatóságokat az ETHA igazgatósára, igazgatására, és az első támogatási jogszabályt 2015. decemberében tették közzé. A spanyol kormány ekkor kezdte el a támogatások kifizetését, bizonyos autonóm jogszabályok, autonóm közösségek megelőzték a spanyol kormányt, és már hamarabb elkezdték a támogatások kiosztását, Baszkföld, eh, eh, Andalúzia voltak ebben a, az úttörők, itt a legnagyobb a halászati tevékenység. A tapasztalatunk az alapkezelésével Baszkföldön, eh, Galiciában és Andalúziában ebben a sorrendben jelentek meg a támogatási jogszabályok, és itt volt a leggyorsabb illetve Andalúziában volt a leggyorsabb és legzökkenőmentesebb a támogatások megítélése és kifizetése. A sok jogszabály erdejében Spanyolországban csak az ethának 1%-a teljesen tanúsított. A tanúsított kifejezés azt jelenti, hogy kifizették a halászoknak ténylegesen, és az Európai Bizottság is tanúsítást állított ki róla. 1%-ról beszélünk 2018. júniusában, 2014. januárjában kezdte meg ez az alap a támogatások kiosztását, ez nagyon hosszú idő. Egészen a mai napig egy eurót sem kaptak ebből az európai halászati és tengerészeti alapból a halászok. Az ETHA szerepe nagyon lényeges, és reméljük, hogy ez a meghallgatás előtérbe helyezi ezeket a, az tényezőket. Az alap megfélemlíti a halászokat és a halászati vállalkozásokat, mert nagyon nagy kötelezettségeket ír elő az alapra vonatkozó rendelet tizedik cikke a jogosultságról megállapítja, hogy az a, a piaci szereplő, akit nem zártak ki a támogatásokból, ha mégis hibát követ el, akkor öt évig kizárják a támogatásból, vagy vissza kell fizetnie. A halászati alapban ez mindig szerepel, ez a kitétel, ez olyan üzenetet közvetít, hogy a halászok mintha csalók volnának. Emellett ez a feltétel előírja a verifikációt a tagállam részéről. Spanyolország esetében a hatóságok erkölcsi bizonyítványt kérnek a halászoktól, amely minden bűncselekményre kiterjed, ez már önmagában egy eléggé visszatartó tényező az alap felhasználásában. Félnek az alapba való jelentkezéstől. Figyelembe kell venni, hogy egy súlyos jogsértés 600-tól 60 ezer euróig terjedő büntetést vonhat maga után. Ilyen összegekről beszélünk a szabálysértések esetében, ezt figyelembe kell venni az operatív programok kidolgozásában és a rendelet alkalmazásában. Aztán vannak végrehajtási nehézségek is, a nem kifizethetőség, az értelmezési nehézségek, vagy a különböző koncepciók érvé, értelmezése nehézséget okoz. Az időbeli megkötés olyan eszköz, amely a az eh, hal állományok fenntartását hivatott szolgálni, nem használható és csak a hajón dolgozó halászok használhatják ezt fel. Ez a nőket teljesen kizárja, akik a parton dolgoznak. Az emberi erőforrás támogatása kizárja a halász nőket hogyha csak az kaphat támogatást, aki hajón dolgozik, akkor a bizottság kizárja a nőket ebből a halászatban dolgozó nőket. És kizárják a nőket, és más szolgáltatókat is, más résztvevőit is ennek az ágazatnak, például a kézműves halászat, ami 30-40 éves hajókkal dolgozik. Nagyon kockázatos ez a tevékenység, az egészségügyi következményei is súlyosak lehetnek. Nagyon fontos volna, hogy a munka biztonságot javítsuk ezen, ebben a tevékenységben. A fiataloknak nyújtott támogatások, aki, ami elvileg a, a foglalkoztatást hivatott segíteni, a hajó 25%-ában határozták meg ezt a támogatást, ez jó koncepció, de megköti a hajó tulajdonosoknak a kezét, mert ezek nagy részt nagyon a régi hajókról van szó, és ez a támogatási forma nem vonzó a halászok számára. Kizárják az új hajókat a támogatási körből, ez nem járul hozzá természetesen az halászati erőfeszítés bővítéséhez. És megköt, meg akadályozza, hogy a halászok olyan, in, olyan létesítményeket hoznak, hozzanak létre, ami az életminőségüket javítja, vagy a hal termékek feldolgozását teszi hatékonyabbá. Ez megkötés a modernizáció tekintetében is, hiszen ezek olyan létesítmények lennének, amelyek a halászati termékek minőségét is javítják, ami a tárolási, raktározási segélyeket illeti. Gondolom, majd az ETHA egészére kiterjesztik ezeket a támogatási formákat. Vannak olyan támogatási formák, amelyek csak kis és középvállalkozások számára elérhetőek, és ez az alapvégrehajtását nehezíti ezek a seg- támogatások a korábbi időszakokban nagyon hasznosak voltak, de most a kis és középvállalkozásokra korlátozták őket. Hiszen a 250 munkavállaló a határérték a támogatásokra való jogosultságban, Egyebek között az is cél, hogy fenntartható legyen a halászat, és többlet érték keletkezzen a termékek feldolgozásával. Ezért a feldolgozást is ösztönözni kell, nem pedig korlátozni. Az ETHA korlátozásai mellett az, a, nem, a spanyolországi nemzeti operatív program tartalmaz olyan támogatásokat, amelyeket az operatív program keretében Spanyolország nem indított el. Négy példát említek erre, de több is létezik. Ezeket szeretném kiemelni. Úgy gondoljuk, hogy az alapnak hozzáférhetőnek kell lennie minden halász számára az Európai Unió teljes területén azonos feltételekkel. Minden kormánynak megvan a maga stratégiája, a politikája az európai alapok alkalmazására, és van, aki az egyik részt akarja hangsúlyozni, más a másikat, máshol akarja elhelyezni az ösztönzőket. Bizonyos területeken Európában bizonyos támogatások a halászok számára nem is hozzáférhetőek, és ez elfogadhatatlan. A az operatív programban az eh, átmeneti leállások, a toxinok miatti leállások nem szerepelnek. Ennek az eredménye az, hogy ezek a támogatások a spanyol halászok számára nem elérhetőek, és más területek halászai esetében is problémát okoz ez. Egy ajánlás az volna, hogy minden tagállam minden támogatást hajtson végre az operatív programjában, így a végrehajtás a magán szereplőkre is vonatkozna. Az Európai Bizottság és a tagállamok az eth feladatokat is szabtak, határidőkkel minden esetben, például 2016. május 31-ére kellett készíteni az ETH végrehajtására vonatkozó első jelentést, a következő év márciusára pedig a végrehajtási jelentést, 2017 júniusára pedig a köztes eredményeket kell bemutatni, és augusztusban közleményt kell kiadni a finanszírozott operátorok tevékenységéről. Ezek a bizottság feladatai, és itt a parlamentben is be kell mutatnia ezeket a jelentéseket, valamint a tanács előtt is. Nem tudom, hogy ezek a kötelezettségek milyen mértékben teljesülnek. Nem csak Spanyolország ügyéről van szó, ennek az alapnak a végrehajtása nagyon alacsony mértékű az Unió egész területén. Javier Garat majd az Európás nevében mondja az európai globális számokat. Természetesen Spanyolország nem kivétel az alacsony végrehajtásban, ráadásul azért is aggasztó az alacsony végrehajtás, mert Spanyolország fontos támogatás fogadó tagállam. Nem feltétlenül az annak tudható be ez a hosszú végrehajtási idő, hogy egy ideig nem működött a spanyol állam, illetve bonyolult a köz igazgatás, de a, a 38 jogszabály, ami meghatározza az ETH-t, az is szokatlan az európai alapok történetében. Ez is negatív ösztönző a gazdálkodók számára, és nehézségeket okoz az alap felhasználásában. Úgy gondoljuk, hogy eljött az idő, hogy a jelenlegi helyzeten változtassunk, és hogy kiavítsuk a problémákat, kompromisszumra van szükség a parlament és a tanács között, illetve az Európai Bizottság részéről is, hogy az ETH-t kijavítsák, kiigazítsák, hogy valóban szolgálja a halászokat ez az eszköz. Mit is kell módosítani? Először is hiányoljuk, hogy az igazgatási hatóságok, illetve közvetítő szervezetek szerepe nem eléggé hangsúlyozott, és a közigazgatásokban nem érvényesülnek megfelelően a vonatkozó alapelvek. A bizottságnak azt is biztosítania kell, hogy hozzáférhető legyen minden területen egyelő módon ezek a támogatások. Harmadszor a tizedik cikket felül kell vizsgálni a jogsértések szempontjából. Normális, hogy elvárják, hogy ne legyenek szabálysértések a kedvezményezettek esetében, de ilyen szigor eh, inkább eh, kontraproduktív. Az is nagy probléma, hogy az alapvégrehajtásából a nőket kizárják, hiszen azzal, hogy csak az eh, fedélzeten dolgozókra osztható ki a támogatások, kizárják a nőket. A, már említettem, hogy az új hajókat kizárják a felújítási támogatásból, hogyha valóban szeretnénk fenntartható alászatot Európában, amely foglalkoztatást teremt, munkahelyeket teremt, egyetlen módja van ennek az kézműves flottát modernizálni kell, és ez hozzájárul ahhoz, hogy foglalkoztatás bővüljön és javuljanak az életkörülmények. Ez az alap nagyon jó eszköz kell, hogy legyen a halászat támogatásában. Ez a jövőnk. Köszönöm szépen. Thank you so much, Mrs. Gallego. Köszönöm szépen, Gallego asszony. Rendkívül érdekes volt ez az előadás. A következő hozzászólónk Flaminia Takomi lesz a Client Earth-től. Itt vagyok. Ide, ide jön előre? Nem? Nem szükséges. Maradhatok itt? Öné a szó 15 percre. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek és beszélhetek önökkel az ETH-ról, illetve a 2020 utáni helyzetről. Én mindig is nagyon lelkesedve foglalkoztam ezzel a témával, bár ez unalmas lett mások számára. Miért ennyire érdekes ez? Gondolni kell a támogatásra és az emögött meglévő politikára. Mindig is arra emlékszem, arra a kis kabaréra, amit láttam Brüsszelben, amiben volt ez a dal, hogy a pénz mozgatja a világot. Persze nem teljesen hiszek ebben, de mégis a közös halászati politika valósága az elmúlt időszakban ezt mutatta, az állami támogatás óriási hatással jár a politikára, ezt támogathatja, vagy tönkreteheti annak a végrehajtását. Az én előadásomban röviden áttekintem az elmúlt 20 a 2020 utáni EMFF-et, ETH-t, és megnézem a jelenlegit. És a, az előadásomat itt megtalálják a teremben, és emlékezni kell arra, hogy az MFF van a hátterében ennek a vitának, ez befolyásolja a 2020 utáni helyzetet. Itt a cél az az, hogy megoldjuk a munkahelyteremtést, a növekedést, és ez részben le van fedve a közös halászati politikában, és részben pedig nem, tehát ezt finomítani kell. Az MFF hangsúlyozza azt is, hogy egyszerűsíteni kell a kedvezményezetek számára a támogatást, és meg kell könnyíteni a támogatást a KKV-k számára, és az új MFF sokkal inkább ö, ö, eredményorientáltan próbál támogatni, sokkal rugalmasabban. az előttem szóla is elmondta, az EDHA nem került túlságosan gyorsan végrehajtásra, bár a cél az az volt, hogy a halászti politikai törekvéseket támogatja, de nem tudjuk, hogy mennyire sikerült ezt a célt elérni. Ezen periódus alatt és az ETHA létrehozása alatt néhány dolgot sikerült azonosítani, például az és tudatában nagyon összetett, azt is láttuk az évek során, hogy a kishalászok az NGO-k számára nagyon nehéz támogatást kapni, ezen is dolgozni kell. A kirakodási kötelezettség végrehajtásának támogatása nem igazán történik meg, pedig nagyon régóta panaszkodnak már a kirakodási kötelezettség miatt, ezen kívül gondok vannak az ellenőrzés pénzügyi támogatásával, és a közvetlen igazgatást áthelyezték 2008-ban az integrált tengerügyi kérdésekhez, és az ETHA még mindig tartalmaz káros támogatásokat. Viszont az ETHA javult a múlthoz képest, most már megszünteti az végleges beszüntetésre irányuló támogatást, megfelelő kritériumok vannak, annak érdekében, hogy a támogatás megadása megfeleljen a közös halászti politikának, nagyobb a hangsúly a tengeri környezet megőrzésén, és sokkal több szelektivitási intézkedés van. Az egyik ajánlásunk a 2020 utáni ETHA számára, hogy a jelenlegi etha ba kell kiindulni, előre kell menni, és nem pedig vissza, tehát minden olyan pozitív elem, amely az jelenlegi ethában benne van, azt meg kell őrizni a jövőben is. Ezen kívül a 2020 utáni ETA-nak a közös halászti politika célkötőzéseit kell szolgálnia. Ezeket a célkötőzéseket még nem érték el, tehát ezért ennek kell lennie továbbra is a fő célnak. Ez az egyetlen pénzügyi eszköz, amelyel valóban a közös választói politika végrehajtását lehet támogatni, és számunkra ez azt jelenti, hogy így jobban hozzá lehet járulni egy környezetileg fenntartható, önellátó halászathoz. A, az állami támogatást arra kell felhasználni, hogy a teljes társadalom számára adjunk hozzáadott értéket, és nem pedig arra, hogy a hajókat frissítsék, vagy hogy mesterségesen életben tartanak halászatokat. Ezt el lehet érni akkor, hogyha olyan tevékenységeket támogatunk, amelyek fenntarthatóak, és amelyek védik az állományokat is. ellenezzük azt, hogy legyen közvetlen támogatás, mint például a végleges vagy átmeneti beszüntetésre irányuló támogatás. Nem támogatjuk azt sem, hogy olyan hajókat vásároljak, amelyen nagyobb mennyiséget lehet kifogni, vagy hogy mesterségesen megtartsanak halászatokat. A jövőbeli intézkedésekben arra van szükség, hogy támogassák a kirakodási kötelezettséget, az adatok benyújtását támogassák. Ezek olyan támogatások, amelyek pozitív támogatások a szektor számára, és nemzetközileg is ezt pozitívan tekintik. Így már rá is térek a másik nagy ajánlásomra. Ez megfelel az EU nemzetközi kötelezettségvállalásának is. A legtöbb támogatás, főként a kapacitás növelésére irányulóak, ezek rosszul hatnak ki a halászokra. A túlkapacitás, túlhalászatot erősítik ezek, és is sokkal megtérülőbbnek mutatják a halászatot, mint amilyen ez káros. Lehet ezeket meg kell szüntetni a halászatban. Az ENSZ fenntarthatósági célkötőzéseiben is van egy célkötőzés az óceánokra vonatkozólag, a cél az az, hogy fenntarthatóan aknázzák ki az erőforrásait az óceánoknak. A fő cél az az, hogy meg kell tiltani azokat a támogatásokat, amelyek a túlkapacitáshoz, túlhalászathoz vezetnek, és amelyek illegális, szabályozatlan halászatot támogatnak, tehát ez nem sokára ezt a célt el kell írni, még a következő ETA bevezetés előtt. Az Európai Unió áttökélte magát ezen célok mellett az Európai Bizottság többször is megerősítette ezt a célkötözést, viszont ezt tükrözni kellene konkrét intézkedésükben is, amelyekkel támogatást nyújtanak. Tehát nem szabad azt támogatni, hogy hajókat hozzanak létre, modernizáljanak hajókat, vagy hogy a motorjukat kicseréljék. Úgy gondoljuk, hogy az EU-nak ezt mindenképpen figyelembe kell vennie. Támogatjuk azt is, hogy erős feltételrendszer legyen a támogatások megszerzésére. Az ETA rendelet már bevezetett feltételrendszert, a pénzügyi támogatást csak olyanok kaphatják meg, akik megfelelnek a közös halásztépolitika szabályainak. Az EU támogatás csak azok számára elérhető, akik hozzájárulnak ehhez a politikához. Akik nem veszik figyelembe a közös halászati politika szabályait, ők nem kaphatnak ebből a támogatásból ezeket a feltételeket bizonyos esetekben lehet még tovább szigorítani. Úgy gondoljuk, hogy az ETH-nak növelni kell az átláthatóságát, mind a tagállamoknak, mind pedig az EU-nak figyelembe kell venniük eh, az EU általános finanszírozási szabályait, beleértve az átláthatóságot is. Ezzel lehet biztosítani azt, hogy az állampolgárok hozzáférnehetnek az EU alapok költéseihez, de ez hasznos lehet a legjobb gyakorlatok cseréje szempontjából is. Úgy gondoljuk, hogy a döntéshozatali folyamatot sokkal átláthatóbbá kell tenni, úgyhogy végre, hogy delegált aktusokat hajtanak végre. Van egy szélesebb körű végrehajtás, és ez pedig az egyszerűsítés. Figyelembe kell venni itt az ETHA prioritásait. Nagyon sok különböző ajánlásunk van, de csak kettőt szeretnék kiemelni. Az egyik az az, hogy kell egy lista, amely nem azt jelenti, hogy hosszú lista, de egy átfogó lista, amely alapján kiderül, hogy mi alapján adják meg a támogatást, és fókuszálni kell a KKV-kra és a halászati szektorban ami ezt a listát és a feltételeket illeti. A 2020 a utáni ETHA javaslat a rendelet előíró jellegét próbálja csökkenteni, különösképpen a bizottság bevezeti azt az elvet, hogy ami nincs megtiltva vagy korlátozva a rendeletben, azt lehet támogatni a rendelkezés értelmében. Úgy gondoljuk, hogy a közös halászatpolitikának nagyon fontos az egyensúly, de ugyanígy ki kell egyensúlyozni az állomány és a környezet, illetve a szektorok közötti érdekeket is. És mivel a támogatás nagyon is kihat arra, hogy hogyan hagyják végre a közös politikát, nagyon fontos az, hogy ezeket csak azokra a tevékenységre használják fel, amelyek tényleg hozzáadott értékkel jár a környezet számára, a halászat, az emberek számára. Ezért egyértelmű garanciák kellenek erre a 2020 utáni etában. Hogyha nincs ilyenfajta kritériumrendszer, akkor fennáll a veszélye annak, hogy a pénzügyi támogatás olyan intézkedésekre lesz fordítva, amelyek pont ellentétesek a közös halászati politika célkötőzéseivel, hogyha ezt a tagállamokra hagyjuk, akkor csak diszkriminatív szabályokat vezetünk be. Egy példát szeretnék csak mondani, amely mutatja azt, hogy hol lehetnek problémák. Például úgy gondoljuk, hogy az innováció rendkívül fontos, főként amikor a technikákat, a felszerelést választják ki. De az, hogy az innováció tényleg hozzájárulhasson a javuláshoz, ezt ki kell egészíteni tudományos vizsgálattal, amely megvizsgálja azt, hogy az innovációs intézkedés milyen hatással jár az halálományra, a környezetre és a szélesebb körül ökorendszerre. A 2020 utáni e, ETA javaslat semmilyen fajta ilyen előírás nem tartalmaz, sőt, finanszírozás lehetséges is, tudományos vizsgálat nélkül is, amely káros hatással járhat. Remélem, hogy értik azt, hogy mi nem támogatjuk azt, hogy egy hosszú lista legyen. Mi szeretnénk azt, hogyha tényleg a szükséges intézkedésekre menne a pénz, de biztosítani kell azt, hogy a közös halászati politika célkötőzéseit elérik. Ami a támogatáshoz való hozzáférést illeti a KKV-k esetében úgy gondoljuk, hogy továbbra is előtérbe kell helyezni a KKV halász, a kkv a halászati szektorban, akik nehezen férnek hozzá a támogatáshoz, és 75%-át teszik ki a halászflottáknak az EU-ban. Azonosítani kell a KKV-kat az EU-s KKV definíció alapján, és ugye a támogatást jobban fel lehessen használni. A nagy flottákat már nem kell támogatni, ugyanakkor a nagy cégek véleményünk szerint kihasználhatják a támogatást, de csak akkor, hogyha sokkal szelektív eszközöket jobb, jobban ellenőrzik a kirakodási kötelezettséget, és teljes mértékben megfelelnek a teljesen dokumentált halászat szabálynak. Úgy gondoljuk, hogy ezáltal sokkal koncentráltabb lenne az alap, sokkal inkább jobban lehetne megadni a támogatást bizonyos fajta tevékenységekre. Azzal zárnám le, hogy a további ajánlásainkat megtalálják a tájékoztatónkban, sok munka van még hátra. Jó és hasznos alapra van szükség 2020 és 27 között, egy olyanra, amely támogatja a közös halászti politikát. Sok sikert kívánok ehhez önöknek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, eh, Szakomi asszony, ezt a kiváló előadást. Maria Eduarda Oliveira asszony következik. Üdvözlöm az Azori szigetek eh, igazgató testületének tagja. Portugáliából jött 15 perc van az előadására.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 Személyesen is szeretnék köszönetet mondani a meghívásért a Halászati Szag Bizottság részéről, hiszen az alkalmat ad arra, hogy megosszuk a véleményünket a meghallgatás témakörével kapcsolatban önökkel. Egy egészen rövid bemutatása az Azori szigetek környéki halászatnak. Ezzel kezdeném tekintettel arra, hogy a halászat a leghagyományosabb és legfontosabb gazdasági ágazat a mi térségünkben. Vajon továbbra is így lesz-e? A halászat mindenféleképpen fontos ágazat, és kedvezményezettje az ETH forrásainak. Aki nem ismeri ezt a zónát, valószínűleg kevesen vannak ilyenek, mindenképpen láthatják az Azori szigetek stilizált képét itt a dián, van egy kizárólagos ugye gazdasági övezet, portugál gazdasági övezet, Azori szigetek Madeira, ez egy nagyon nagy kiterjedésű, egy millió négyzetkilométer kiterjedésű terület, 3000 méter az átlagos mélység, az azori szigetek körüli zóna, ez 200 tengeri mérföld, 0,9%-a csupán a 600 méternél se tengeri terület. Tehát itt el tudják képzelni, hogy nagyon lényeges a halászat, amelyet befolyásolnak az erőteljes tengeri áramlatok, illetve a tengerfenék típusa. Az Azori szigeteken a halászati tevékenység a szigetekhez közeli területeken zajlik, főként, és a tenger alatti hegy hátakon, itt a sötétebb, kékkel jelzett területet lehet látni, ez a kizárólagos portugál gazdasági terület, amely azután jött létre, hogy lezertek a tárgyalásokat a kontinentális platformmal kapcsolatosan. Az Azori szigetek nagyon apró terület, akár a szárazföldi területét nézzük, akár pedig a lakosság számot, csupán 2%-et képviseli a portugál szárazföldi területnek. Ugyanakkor halászati ágazat és ennek súlya ettől jelentősen nagyobb, ez ugyanis 17%-a a nemzeti kökötőkben bejegyzett halászatoknak, és 14%-a a halászhajóknak ebben a térségben van a portugál teljes flottából, és 7-12% a halászat volumene a kirakodott mennyiséget tekintve. Tehát egy ilyen kis régióban tehát a halászat ugye a kis kikötőkben zajlik, itt lehet látni ezen a képen. Itt a halászat értéke jelentősen meghaladja a csupán gazdasági értéket, nagyon jelentős társadalmi értékkel rendelkezik, számos szakma számára egyfajta horgonyként szolgál, nagyon fontos társadalmi szempontból is fontos tevékenység ez. Az összes érintett fél ezen ágazat részéről világosan megérti, hogy mennyire fontos a fenntartható és felelősségteljes halászat, hiszen ettől függ a jövőjük. Itt láthatják a képen, hogy milyen jellegű halászajok működnek a térségben. Egy alapvetően kézműves jellegű, kisipari jellegű halászat zajlik itt. Ez tehát a rövid bemutatása volt a halászatnak az Azori tenger Azori szigetek térségében, és aztán most közvetlenül át is térnék a meghallgatás témájára, mégpedig arra, hogy hogyan zajlik az Európai Tenger és Halászati Alap végrehajtása a 2014-2020 közötti időszakban. A korábbi prezentációkból, különösen az elsőben az előadó nagyon sok problémát felvetett, amelyek a tagállamokban, a régiókban felvetődnek az ETH alkalmazásával kapcsolatosan. A legtöbb esetben a mi problémáink is hasonlóak, ezekre nem térnék most már ki. Portugáliában a program jelentősen javult 2016 végétől 2017-től, tehát az elmúlt években, 2018 április 30-ig hiszen a legutóbbi adataink ebből az időszakból vannak. Itt 50%-a a dotációnak Portugáliába irányul, és itt 19%-os végrehajtási arányt tapasztalhattunk. Ez a végrehajtási arány, hogyha ezt nézzük, akkor itt ki kell emelni, hogy itt kompenzációs tervek ről van szó a legkülső régiók vonatkozásában, az időszakos tevékenység beszüntetés céljaira. Ezek tehát azok a, az intézkedés típusok, amelyek megfelelnek bizonyos specifikus műveleteknek, és ezek tették ki a program végrehajtásának nagy részét. Az azori szigetek térségében ugye a halászati termékek, vagy az akvakultúrás termékek értékesítésének ösztönzéséről van szó. Az ide vonatkozó rendelet 43-as cikke értelmében ami pedig a hajók fedélzetén eszközlendő beruházásokat illeti, ez 0% körüli tehát jelent, Miért is van ez így? Azért, mert annyira összetettek ezek a rendelkezések, hogy a kedvezményezettek, a lehetséges kedvezményezettek még kérelmet sem nyújtanak be. Ami pedig a rendelet által előirányzott támogathatóságot illeti, a fedélzeti beruházásokat illetően, és itt különösen szólnék a motor korszerűsítéséről, vagy újjal való felváltásáról. Itt annyira alacsonyak a támogatások, még a legkülső régiók esetében is. Van itt ugyanis egy olyan intézkedés, amely az ultraperiferiális régiókat illeti, de az ilyenfajta beruházásokra ez nem alkalmazandó, itt 30%-ról lenne szó, hogy nincs ösztönzés arra, hogy az emberek kérjék ezt a fajta támogatást. A kontinentális, kontinentális Portugáliában ez az intézkedés szintén nem túl népszerű, nem sokan kérik ezt a fajta támogatást, nagyon sok késedelem volt egyébként, nagyon összetett az eljárás nemzeti, közösségi szinten is. Azok a hatóságok, akik a nemzeti programokat kezelik, sok nehézséggel szembesülnek. Ugyanakkor már 2018-ban láthatjuk az elég jelentős fellendülést, Már ami a végrehajtási arányszámokat illeti, Portugáliában pontosan ebben az évben történik, tehát ez a fellendülés. Amit itt szeretnék önnel, önökkel megosztani, ez a perspektíva. Egy legkülső régió perspektívája, az Azori szigetek perspektívája. Szeretném felhívni az önök figyelmét. Egyes rendelkezésekre a jelenlegi rendeletből, amelyek ről úgy gondoljuk, hogy negatív egyensúlyt teremtenek a 2000 2014-2020 közötti időszakban a legkülső régiók vonatkozásában. A legkedvezőbb hatás, hogyha megnézzük a, ezt a programozási időszakot és az ezt megelőzőt, ez abban foglalható össze, hogy általánosságban növekedtek a köztámogatások a legkülső régiók javára. Ez akár 85%-ot is elérheti a támogatható költségekhez viszonyítva. Ez egy javulást jelentett az első és második programozási időszakkal szak között. Ugyanakkor a végrehajtási rendelet amelyet az Európai Bizottság közzétett. Nos, ez szerint például a motorok korszerűsítésére nem lehet alkalmazni ezeket a támogatásokat, sem pedig az átalakító, feldolgozó vállalatok számára. Ezek nálunk KKV-k. Ami a 2007-2013-as időszakot illeti, a halászati termékeket feldolgozó értékesítő vállalatok részesülhettek köztámogatásokból, 75%-os arányig, jelenleg ez a támogatás 45%-ra csökkent. Olyan kérdés ez, amely megkülönbözteti az ETH-t a többi alaptól. Ugye ez a 75%-os társfinanszírozás, más alapok esetében ez 85%-ot tesz ki. A nem kell k támogathatóságának kérdése szintén aggaszt minket, és az előttem szóló kolléga már beszélt erről. És ez még súlyosabbá válik a 20-27-es időszakra vonatkozó Európai Bizottsági Javaslattal. Persze ezt majd a későbbiekben meglátjuk. Ami pedig a jelenlegi időszakot illeti, Most az történik, hogy a legkéső régió kompenzációs tervei belefoglalódtak az eth ba Ez volt a nagy változás. Ennek következtében jelentős administratív tehernövekedést tapasztalhattunk ezen terveket illetően. Nagyon nehéz ezt megmagyarázni a felhasználóknak. Nincsenek itt valós kedvezményezettek, már ami az átláthatóságot illeti, illetve nehéz a célok elérése is. Nincsenek átmeneti szabályok sem, ennek következtében 2014-15-ben nem volt lehetséges a kedvezményezettjeinknek ilyenfajta támogatásokat adni a kompenzációs terv keretében. Most a fennmaradó időben megpróbálom bemutatni az első olvasott eredményeit a bizottság értékelése kapcsán a 21-27-es időszakra vonatkozóan továbbra is egy legkülső régió ö, szempontjából. Itt 8 főpontról van szó, a célok egyszerűsítése, az intézkedések kiválasztásában a rugalmasság, annak a ténynek az elismerése, hogy milyen igényei vannak a legkülső régióknak, speciális intézkedésekkel és egy alprogram kialakításának lehetőségével ezen legkülső régiók számára a nemzeti programon belül, tehát a lehető legmagasabb szintű, mégpedig 85%-os köztámogatási arány, aztán a helyi támogatás kiterjesztése, az összes kék gazdasági egységre jobb szinergia hatások elérése, a tenger tudományok bevonásával, ezek tehát a kedvező vetületek. Hat negatív vetületet is azonosítottunk, ugye a kompenzációs tervek továbbra is az ETH-en belül maradnak, ezek társfinanszírozási aránya eltér az a legkülső régiók esetében, és nagyon negatív az a tény, hogy a feldolgozóipar szemára nyújtott támogatásokat csak pénzügyi eszközök révén lehet nyújtani. Ezen kívül a flotta megújításra irányuló intézkedések továbbra sem szerepelnek itt, illetve a társfinanszírozási arányszám a helyi fejlesztésre 58-ról 68%-ra változik. Tehát itt a 2020 utáni időszakban ezeken a pontokon kell javítani, és remélhetőleg számíthatunk az önök támogatására, nyilván az önök szakbizottsága támogatására is elsősorban. Itt elsősorban annak a szükségességéről van szó, hogy ezen új végrehajtás kínáljon nekünk alkalmat arra, hogy a közös szabályokat kiigazítsuk, így például a kompenzációs terveket is, itt az átmeneti időszakokat is elő kell irányozni, annak érdekében, hogy a legkülső régiók mentesítést élvezhessenek, például a feldolgozóipar eljállított korlátok hatája alól, vagy akár a differenciáltás finanszírozási arányszámok érvényesülése alól. Az Európai bizottság, amikor benyújtotta a javaslatát a 21-27-es időszakra, ez azzal is jár, hogy az iránymutatásokat a tagállamok szintjén is felül kell vizsgálni, illetve az állami támogatások kérdését is. A szabályok nagy része az állami támogatásokra vonatkozik. Kérem tehát az önök támogatását, mert ami a legkülső régiókat illeti, de azt hiszem, hogy az ez az összes régióra vonatkozhat, a de minimis támogatásokat felül kell vizsgálni. Ezen három pont alapján, amelyet mi azonosítottunk prezentációnkban. Köszönöm. Eh, Mrs. Köszönöm szépen Oliviera asszony ezt a nagyon érdekes bemutatót. Köszönöm, hogy eljött olyan messziről, az Azori szigetekről. Folytatjuk az előadásokat. Hughes a perifériális tengeri régió konferenciáját képviseli, ez egy francia szervezet. Ott szeretne ülni, vagy ide jönni előre, ott szeretne maradni, nagyszerű. Hughes asszony, 15 perce van. Köszönöm. Köszönöm szépen. Védi, donc je suis euh, euh Claire, conseillère régionale euh, de la région française. Nos, én a francia régió felelőse vagyok a perifériális tengeri régiók szervezetének képviseletében. Először is szeretnék köszönetet mondani a halászati szakbizottságnak, hogy meghallgatják ezeket a régiókat is ezen meghallgatás során. Nagyon köszönöm tehát ezt a részvételi lehetőséget. Ugye az előttem szólók már felvetették, most szeretnék én is visszatérni nem intézkedésről intézkedésre, de a jelenlegi ETH-ra kicsit általánosabb értelemben az ETH szívásról, abszorpciójáról számadatok alapján, és azt is elmondanám, hogy ez az alacsony abszorpciós ráta ez ugye problémákhoz kapcsolódik. Hosszú vitákat folytattunk az Európai Bizottsággal az a nemzeti operatív programok végrehajtásáról bizonyos országokban, különösen Franciaországban, de hallhattuk, hogy sok ilyen ország volt, amelyre ez vonatkozott. És aztán vannak itt értelmezési nehézségek is az ETH intézkedései kapcsán, és ezek is lelassították a, az alapvégrehajtását. Aztán itt vannak a nehézségek, amelyek bizonyos eszközök, dossziékezelési eszközök létrehozására vonatkoznak, Például egy tenger melléki önkormányzat választott képviselője, hogyha kifejti az európai polgároknak, hogy miért is van az, hogy ezen európai alap nem érkezik meg elég gyorsan az ő területére. Ugye itt nagyon hosszú viták zajlanak, ugyanakkor a technikai eszközök végrehajtásának lassúságát azt nagyon nehéz megmagyarázni, és ez az jelenlegi ETH ö, nehézsége, vagy legalábbis ez volt a múltban. Aztán itt számos intézkedés van, csak néhány példa erre a korábbi időszakból, amelyeknél mindig fennáll a végrehajtás nehézsége. Itt vannak bizonyos intézkedések. Fontos például az innovációt azonosítani, hogy bizonyos intézkedésekhez hozzá lehessen férni. Itt bizonyos intézkedéseket nem sikerül alkalmazni, mert rossz az értelmezés, vagy olyan kormányzási irányítási rendszer van, ugye én akár Franciaország felé is tekintek, de olyan rendszer van, ahol nagyon lassan kezelik a dossziékat, nagyon lassú ez az eljárás, sokszor véleményeket kell bekérni, hogy biztosak lehessenek az eljárásban. Nos, ezen nehézségek ellenére elmondhatjuk, hogy az ETH működik, és szükséges is a közös halászati politika alkalmazása keretében. Hallottam itt az előttem szólók prezentációjából, hogy a helyszínen számos ETH dosszi létezik. Hogyha megnézzük az előrehaladás százaléka arányát az ETH országában, országaiban, akkor láthatjuk a kötelezettségvállalásokat, a kifizetéseket négy év során. Itt egy év, másfél év távlatában kell vizsgálnunk az adatokat, akkor látjuk a valódi dinamikát. Elég szörnyű ezt kijelenteni, hogy most, amikor már ö, számos intézkedés létezik, és ezek jól működnek, bizonyos intézkedések, például itt van a felszerelés, akvakultúrás felszerelés korszerűsítése, ez egy nagyon nagy, nagyon sikeres intézkedés volt és itt egyfajta túlfogyasztás kockázata is felmerült ezen intézkedés esetében. Ha megnézzük az ETH-t és a bruttó számadatokat, ez nem kielégítő ez a helyzet, ugyanakkor, hogyha megnézzük magát a dinamikát egy év, másfél év elteltével, akkor inkább kedvezően tekinthetünk a helyzetre. Most globálisan szólnék, anélkül, hogy az intézkedéseket részletesen vizsgálnám. Szeretném kihasználni az alkalmat, hogy önök most itt meghallgatják a régiókat. Olyan javaslatokra térnék ki, amelyek az ETH 2020 utáni javaslataira vonatkoznak. És itt valóban a periferiális tengeri régiók hangját szeretném hang, hallatni. Egyrésztről üdvözöljük azt, hogy a tengerészeti alap specifikus alapként fennmarad, továbbra is a halászat, az akvakultúra prioritásait támogatja. A közös halászati politika fontos európai szakpolitika, és elsődleges jelentőségű, hogy létezzék egy alap, amelyet alkalmazni lehet ezen a területen. Ez egyfajta alapot jelent. Ugyanakkor azt hiszem, hogy ma örülhetünk annak, hogy létezik ez az alap, és ezt az kezdetektől alakítjuk át. Itt ugye az táplálkozáshoz kapcsolódó kihívás, az élelmezési kihívás első rendű fontosságú az EU számára, tehát a halászat és az akvakultúra támogatása e tekintetben nagyon fontos. Egy európai kont kontextusban, ahol nagyon sokféle élelmiszert importálunk, illetve annak kontextusában, hogy alkalmazkodnunk kell a klímaváltozáshoz is, melynek hatásait egyre erőteljesebben megtapasztaljuk napról napra. Ezen kívül a társadalmi fejlődés kontextusában is személyesen meg vagyok győződve arról, hogy társadalmi változás zajlik a táplálkozás módunkat illetően Európában, és ez egy fontos dolog. Tehát ezek a kedvező vetületek költségvetési szempontból persze nagyon aggaszt minket az, hogy erőteljesen csökkentették ezt az alapot, és ez szerintünk nem teszi lehetővé, hogy megfeleljünk a halászat és az akvakultúra előtt álló súlyos kihívásoknak a 2020 utáni időszakban. Az a véleményünk, hogy az alapcsökkentése, ugye itt 15%-os csökkentésről beszélünk, ez egy olyan dolog, amely nyugtalanító, és megragadnám ezt az alkalmat, hogy hangot adjak ennek a nyugtalanságnak a legkülső tenger melléki régiók nevében. Ezen kívül sajnáljuk azt is, hogy nem ismerik el azon régiókat, amelyekre nagyon nagy számú intézkedés vonatkozik, a cél pedig közös, amit mindig emlegetünk, a fő célkitűzés az ETH esetében az egyszerűsítés. Ez olyan tény megállapítás, amelyel európai szinten, a tagállamok szintjén, vagy akár a szakma szintjén mindenki egyetért. Az intézkedések jó része e szempontból a régiók számára közelebbinek tűnik a helyszínhez, egy nagyobb rugalmasságot ö, eredményez, és talán hatékonyabb is lehet. És számos régió esetében itt nagyon konkrét dolgokról van szó, közvetlen operatív struktúrákról, amelyek közvetlen kapcsolatban állnak a lánc összes szereplő, szereplőjével, és ez egy fontos lánc szemet jelent. Nem tudom már, hogy melyik előttem szól előadó mondotta, hogy a cél többek között az is, hogy megkönnyítsük az alaphoz való hozzáférést. Tehát a régiók is egyfajta megkönnyítői lehetnek ennek a folyamatnak, az alaphoz való hozzáférésnek. Tehát az erős partnerség a régiókkal lehetővé teszi az európai fellépés hatékonyságának javítását. Csak egy észrevétel még a nem támogatható intézkedések listáját illetően. Vannak itt bizonyos intézkedések, melyek sok kérdést vetnek fel bennünk, Különösen, és erről is volt már szó, az új ö, struktúrák létrehozása, vagy az új hajók vásárlása, építése, ugye itt különösen a tengermeléken működő kis halászhajókról van szó, és aggaszt minket az a kötelezettség is, mely szerint pénzügyi eszközöket kell használni a beruházások támogatására az akvakultúra, illetve a termékfeldolgozás területén. Aztán pedig ezen észrevételek alapján és első olvasatban a 2020 utáni ETH javaslatot illetően a CRPM a régió úgy gondolja, hogy négy pontot kell itt főként kiemelni. Az első pont annak a lehetősége, hogy a régiók szintjén határozzunk meg operatív programokat azon tagállamokban, amelyek ezt kívánatosnak tartják. A rendelet tervezet jelenleg nem irányozza ezt elő, csupán nemzeti szintű operatív programokról beszél. A második pont a régiók azt kérik, hogy a megosztott irányítást terjesszék ki. Jelenleg egy 16%-os csökkentés van a megosztott irányításba tartozó költségvetésre, és egy 11%-os növelés a közvetlen irányításra. Ez számunkra a valóságtól való távolságnak tűnik bizonyos régióink vonatkozásában már beszéltem róla korábban, fontosnak tűnik számomra, hogy térjünk vissza ahhoz a javaslathoz, hogy a kezelő szervezeteket kötelezik a pénzügyi eszközök használatára az akvakultúra, illetve a feldolgozóipar esetében. A jelenlegi ETH esetében ezek olyan intézkedések, amelyek rendkívül kihasználtak, és megfelelnek a korszerűsítés és a termelési, termelési eszközök hatékonysága kapcsán támasztott kihívásoknak. És ezek teljes mértékben megfelelnek a fenntartató fejlődéshez kapcsolódó céljainknak, hiszen lehetővé teszik a munkakörülmények javítását, a termékek minőségének javítását, ugyanakkor az energiahatékonyság javítását is. Meg vagyok győződve arról, hogy nagyon sok dosszié születik majd erről a témáról, és nem csupán a pénzügyi eszközök kísérhetik ezt a fontos fejlődést. Sok szakember számára ezek az intézkedések nem járnak megfelelő ösztönző hatással. Az utolsó pont, amit kérünk, hogy legyen olyan lehetőség, hogy a hajók vásárlását finanszírozni lehessen, a fiatal halászok munkábálását meg lehessen könnyíteni, hiszen számos európai országban szembesülünk a nemzedékváltáshoz kapcsolódó problémákkal ebben az ágazatban, tehát ez egy nagyon erős kihívás. Itt a hajók teljes egészére kell, hogy vonatkozon ez az intézkedés, és ezen kívül fontos a motorok cseréjének, korszerűsítésének finanszírozása is valamennyi hajó esetében, a kis hajók esetében is. Még nem használtam ki a 15 percemet, de talán zárszóként szeretném megfogalmazni, illetve megismételni, hogy amikor a régiók képviseletében szólunk, akkor a minden napjainkban tapasztaljuk meg ezeket a problémákat, és nagyon örülök, hogy itt vagyok most az Európai Parlamentben. Ugye a helyszínen megtapasztaljuk a problémákat a helyi szereplőkkel a mindennapokban. Fontos az európai polgárokkal, a felhasználókkal a helyszínen eszmecserét folytatni, azokkal, akik a halászattal és az akvakultúrával foglalkoznak. És itt a nagy kihívások, a nagy tétek a halászati politika keretében Ezekkel abszolút egyetértenek a helyszínen is az érintett szereplők, akik az RTH-t e egy nagyon fontos eszköznek tartják ezen szakpolitika végrehajtása kapcsán, és ezzel az összes érdekelt részes fél egyetért. Köszönöm. Thank you so much. A very... Köszönöm szépen, hogy ilyen világosan fogalmazta meg ezt a fontos üzenetet, és hogy ennyire jól gazdálkodott az idejével, pontosan 15 percet használt ki, lenyűgöző. Akkor hallgassuk meg az utolsó felszólalónkat, Javier Garat urat, aki az Európes elnöke, az Európest képviseli, 15 percet kap ön is. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen a, a Halászati Bizottságnak a meghívást, hogy az Európás is beszélhet a halászati ágazat nevében ebben a fontos kérdéskörben. Az előadásom fő témáit vetítettem ki, gyorsan áttekintem ezeket. Körülbelül 84 ezer hajó működik az Európai Unióban, körülbelül 5 milliárd tonna halászati terméket naponta 14 millió egészséges étkezést biztosítanak, több mint 14 milliárd étkezést évente. Ez megkülönböztet minket a tengeri környezetben minden más gazdasági szereplőtől. Azért mondom ezt, mert nagyon fontos hangsúlyozni a halászati iparág jelentőségét. Nem csak gazdasági léptékkel lehet ezt mérni. Élelmiszer gyártók, előállítók vagyunk, és most egy kicsit csiszoltam a, az előadásomon, legalábbis a megjelenítésén. Az MFF egyik változása éppen az, hogy hozzájáruljon az élelmiszerellátás biztonságához versenyképes akvapiacokkal. Elismerve ezeknek az szereplőknek a szerepét, az akvakultúra jelenleg a tengeri élelmiszerek 20%-át állítja elő, az európás eh, ezzel elégedetlen, nem csak azért, mert a halászati ágazatot nem ismerik el kellőképpen az élelmiszerellátás biztonsága fontos szereplőjeként, hanem azért is, mert az Európai Bizottság nem érdeklődik az iránt, hogy a gazdaságilag fenntartható és versenyképes halászatot biztosítsa ezen prioritás tekintetében. Vannak, akik megkérdőjelezik az Európai Halászati Alap folyamatosságát. Szeretnék, hogyha az alap a hal állományok megtartására összpontosítana és az ellenőrzésekre, de úgy gondoljuk, hogy ezek a szerepek mind nagyon fontosak, és egyensúlyt kell találni a közös halászati politika pénzügyi, gazdasági és szociális céljai között. Olyan alapra van szükség, amely biztosítja a halászat hosszú távú fenntarthatóságát, életképességét. A halakat védenünk kell, de a halászokat is. Éppen ezért egy jelentős költségvetésre sorra van szükség, legalább olyan költségvetésre, mint a jelenlegi. Az, az Európai Működé, Unió működéséről szóló szerződés 39. cikkje elismeri, hogy a halászoknak megfelelő életminőséget kell biztosítani, a második cikk a halászati rendeletben is ugyanezt írja elő. Ezért fontos megfelelni az ambiciózus célkitűzéseknek, amelyeket a közös halászati politika fogalmaz meg. Például, hogy az MSZI szinteket elérjük, a sérülékeny területeket védjük, és a szelektivitást biztosítsuk nem szabad megfeledkezni arról, hogy ezek a szigorú normák, amelyeket ezek az intézkedések tartalmaznak, többet költséget jelentenek a, az ágazat számára, és a vállalatok versenyképességét nehezebbé teszik, illetve sokszor még a túlélésüket is. Elnök asszony a legutóbbi vonatkozó jelentésnek ön az előadója, úgyhogy tudja, hogy ez fontos probléma. Ami a kihívásokat illeti a legutóbbi vonatkozó jelentés kimondja, hogy versenyképesek fenntarthatóbb lett a halászati szektor, kb. 800 millió euró profitot termelt 2015-ben. A pozitív eredmény fő mozgató rugója jobb halászati lehetőségek voltak, és az alacsony üzemanyag árak. Nem akarok általánosítani, ezt nem szeretem. Országonként kellene és flottánként elemezni ezeket az adatokat de a trend fényében bizonyos csoportok megkezdték, elkezdték megkérdőjelezni, hogy kell-e állami támogatás a halászati ágazatnak, megkérdőjelezték, hogy kell-e adókedvezmény az üzemanyagvásárlásra, vagy hogy ki, azt is felvetették, hogy kivessenek egy új adót a halászatra. A legfontosabb mozgatórugó az olajár megfigyelhetik a nettó profitot. Ez sárgával szerepel, és ez szinte teljes mértékben az alacsony üzemanyagáraknak köszönhető, ez az elmúlt öt évben növekszik, illetve csökkent, és most megfordult a trend, növekednek az üzemanyagárak, ezt figyelembe kell vennünk. A Brexit valószínűleg további deficitet fog, egy úgynevezett Brexit deficitet fog létrehozni, ami 240 millió euró a halászati alapban. Ez körülbelül 5%-ot tesz ki. A bizottság kifejtette, hogy nominális mértékben kifejezve az Egyesült Királyság kilépése 65 millió eurót jelent majd, de ez hasonló a jelenlegi programozási időszakhoz. Most nem megfelelő az MFF végrehajtása, ami azt jelenti, hogy a, az ágazat nem kapja meg a forrásokat kellő időben, de nem szabad félreérteni ezt. Ez nem azt jelenti, hogy az ágazatnak nincsen szüksége pénzügyi támogatásra. Az ágazat az úgynevezett tökéletes vihart várja a következő évben. A Brexit következményei, illetve az előregedő flotta is sok problémát okoz, ezért támogatásokra van szükség. Ezért kérjük, hogy az Európai Parlament javaslatot tegyen a halászati allokációk növelésére a bizottsági javaslathoz képest, és legalább a korábbi pénzügyi borítékhoz legyen ez hasonló mértékű. A jelenlegi keret vajon működik-e? A korábbi felszólalók erről már beszéltek, összességében 2016 végére közel 6500 projektet választotta ki finanszírozása az MFF, több mint 1 milliárd magán és állami beruházást mozgósított. Ezeket az előfeszítéseket maximalizálni kell. 2018. júniusában járunk. Eddig körülbelül a teljes MFF költségvetés 11%-át hajtották végre az Európai Unióban. Nagyon eltérnek a számok Dániában például 12% a ráfordítás, Portugáliában 11%, Írországban 32%, Spanyolországban 8%, Franciaországban 4%, Olaszországban 0%. Nem tudom, hogy ott mi történik, de nulla jelenik meg, mint érték, ami azért furcsa. Az MFF 4 éve van érvényben, és most kezdik el az alap használatát, felhasználását. Ez aggasztó. Több oka is van ennek, kollégáim már említést tettek erről, nem akarok erre visszatérni, de a korábbi hibákból tanulnunk kell. Az olyan késedelmek, mint amelyeket a jelenlegi alapvégrehajtásának elején tapasztaltunk, katasztrofális lenne a halászaink számára és közösségeink számára. Most egy új alapra tettek javaslatot, és a társ jogalkotót, és itt a parlamentet is arra kérjük, hogy a következő európai választások előtt, 2019 májusa előtt alkossanak meg egy szöveget, a következő költségvetési időszakra való átállásnak zökkenőmentesnek kell lennie, ez 2021. januárjában kezdődik. A tagállamoknak időt kell hagyni a nemzeti operatív programok kidolgozására, illetve arra, hogy kidolgozzák, hogyan kívánják felhasználni a pénzeket. A halászok számára nagyon sok a bürokrácia az ellenőrzésekben, a projektméretekben, és nagyon sok a félelem, hogy a kormányok hibát követnek el, és így nem tudják felhasználni ezeket az alapokat. Ez negatív ösztönző az iparak számára az felhasználásában, és az alulfelhasználás kockázatát veti fel, ez nagyon aggasztó a tagállamok szempontjából. A halászoknak a támogatáshoz bizonyos kötelezettségeket kell teljesíteniük, például az 5%-os arány az innovációs fejezetben, ami a fogási kötelezettségeket is maga után vonja. Melyek a legfontosabb szükségletek 2021-ben? ambiciózus halászati alapra van szükség, legalább ugyanolyan költségvetési allokációkkal, mint a jelenlegi helyzet, amint már említettem, és sokkal kisebb bürokráciára, hogy kezdetektől teljesen ki lehessen használni az alapokat. Az operatív programok rugalmasabbá kell, hogy tegyék a pénzügyi mechanizmusokhoz való hozzáférést, mind a közvetlen kifizetések, mind pedig a pénzügyi eszközök tekintetében. Szükség van arra, hogy a kis és nagy projekteket támogatni lehessen. A legnagyobb probléma a projektek mérete. Általában mikroprojektekről beszélünk, az innováció és a promóció területén az alapnak vannak költségvetési plafonjai a nagy projektek tekintetében. Paradoxon, hogy a jelenlegi kutatási programok támogatása, például a szelektivitás, a 2020-as programon belül kapnak finanszírozást. Közben a támogatási sorokat nem használják ki teljes mértékben. Priorizálásra van szükség az egész Európai Unió halászati flottájában. Negyedszer szeretnénk hozzájárulni a diverzitáshoz, és a helyi akciócsoportok, a flexek működését támogatni kell. Ezek a csoportok helyi megoldásokat támogatnak a helyi problémákra, erre nagy szükség van. Ötödször szeretnénk az iparági együttműködést elősegíteni a társadalmakkal, elősegíteni a, az innovációt, a technológia fejlődését, például az 5%-os korlátozottságot megszüntetni. Üdvözöljük, hogy az új európai alap támogatja a a halászati tevékenységek támogatását az olyan ágazatokban hasznos, ahol a halászati kapacitás nem kiegyensúlyozott, az Európai Halászati Alap utolagos értékelése bizonyítja, hogy a kapacitás csökkentés fontos szerepet játszott a gazdasági teljesítményjavulásában. Az előrejelzhetőség nagyon fontos a biológiai hatások, a, vagy mondjuk egy halászati megállapodás lezárása egy harmadik országgal nagy hatással vannak a halászati tevékenységre. Hát egyszer a egyensúlyhiány esetében úgy gondoljuk, hogy a modernizációs stratégiát lehetővé kell tenni, ennek a végrehajtását. Emlékeztetnénk arra, hogy az Európai Unió flottájának átlag életkora 25 év, ezért a halászok nagyon sokat dolgoznak azon, hogy felújítsák a hajókat, hatékonyabbá tegyék ezeket. Ezek az intézkedések nem fokozzák a halászati kapacitást. 8. helyen Priorizálni kell a szociális dimenziót, erről sokszor megfeledkeznek. A szociális párbeszédet előkes, biz, elő kell segíteni, biztosítani kell a munkavállalók kompetenciáit. Nagy probléma a jól képzett szakemberek hiánya, egy úgynevezett generációs változás állt be. Nagyon fontos, hogy a fiatal halászok számára is vonzó legyen ez a tevékenység, most nem ez a helyzet. Mi szeretnénk ezeket az intézkedéseket priorizálni az egész Európai Unióban, nem csak a kis halász, kézműves halászat esetében. A tudományos adatok gyűjtését is javítani kell, és ezeknek az elemzését, és a kereskedelmi lánc minden eh, lánc szemén ezeket az ellenőrzéseket el kell végezni. A halászat valóságát meg kell érteni a társadalomnak, azt is, hogy milyen gazdasági társadalmi fontossága van. Ez segíteni az ágazatnak és a kormányoknak, hogy kommunikáljanak a halászat előnyeiről, a halfogyasztás előnyeiről, és hogy a halázat imidzsét javítsák, kommunikációra van szükség, remélhetőleg az európai alap ebben is segíteni fog, ami az üzeneteimet illeti. El kell fogadni az új alapot még a jelenlegi jogszabályalkotási ciklus alatt. Tudom, hogy ez nagyon nehéz feladat, de kérem, hogy próbálják meg, illetve a fenntartható halászatra való elkülönítést növelni kell, és bővíteni kell a prioritások körét, amelyeket a Biz Európai Bizottság javasolt. Köszönöm. So much for that presentation, Mr. Gerard. Nagyon szépen köszönöm ezt a kitűnő prezentációt, Gerard úr. Most pedig meghallgattuk a vendégeink hozzászólását, most pedig a vitát megnyitom, megadom azon képviselőknek a szót, akik hozzászólnak, hozzá kívánnak szólni, Santos kollega az első. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném üdvözölni a meghívott vendégeinket, és szeretnék nekik köszönetet mondani. Olivera eh, honfitársának is eh, szeretnék köszönetet mondani, aki egy beszédet tartott azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne a rendelkezésre álló eszközöket 2020 után kiaknázni. Nagyon érdekes információkat, információkat mondott el. Nagyon fontos látni azt, hogy milyen fajta előlépéseket kell majd tennünk a következő programban. minden beszédből azt hallható ki, hogy a lehetőségeket alig vagy nem igazán használják ki. Ez eléggé ijesztő. Nem tudom, hogy az Európai Bizottság ezt hogyan értelmezi, hogy eh, állandóan gyengelkedik a kivitelezés, a végrehajtás. Ami pedig a finanszírozást illeti, ez nem ettől függ, hanem itt más pontoknál van a gond. Például a tízes cikk, amiről beszélt az egyik vendég, talán Kava úr volt ez, azt mondták, hogy valakit azért büntetnek meg, ami három vagy négy évvel ezelőtt történt. Ez egy olyan rendszer, amely lehetővé teszi azt, hogy az ilyenfajta szabálysértések katasztrofális hatással járnak eladósodással, ez teljesen abszurd, ami történhet. Ezt nem is tudtam, hogy mit is az igazából ez a cikk. El tudom képzelni, hogy sok befektetést nem is hoznak létre, mert annyira félnek a következményektől. Úgy gondolom, hogy ezekre a kérdésekre is ügyelni kell. Aztán a több éves program az adatok, illetve az akvakultúra tekintetében. Ez olyasmi, mint egy kutatási program az EdHán belül. Mi a helyzet ezzel a kontextussal? Hogyan támogatják ezt a programot? Azt is érdekesnek tartottam, hogy milyen fajta javaslatokkal éltek a vendégeink. Remélhetőleg ezzel sikerül egy kicsit módosítani a bizottsági javaslatot, hiszen az mm, ETHA egy nagyon fontos eszköz az Európai Unión belül. Jó az, hogy létezik ez az eszköz. Több jelentésben és kritizáltuk, különböző dossziéban kritizáltuk azt, hogy a 340-es cikknél az Európai Unió szerződésében, amikor a legkésőbb régiókról beszélnek, akkor fontos az, hogy legyenek pénzügyi eszközök, amelyek igazodnak ezzel a legkülsőbb régiók igényeihez. Azt is megállapítják, hogy mennyi pénzt kell felhasználni a legkülsőbb régiókban évente, de azt is láthatjuk, hogy igazából ez nem így eh, lett kialakítva az Európai Bizottság részéről. Azt hallottam állandóan, hogy jobban meg kell különböztetni. Tanulnunk kell a múltból, és ami például a flottákat illeti. Nem tudom, hogy a parlament javaslatait meghallgatta. El tudom, hogy 5 percem volt csak. Az ETH-ban ezt nem annyira szögezték le, hogy a kormányoknak, hogy a tagállamoknak kell ezzel foglalkozni, milyen fajta lehetőségek vannak. Az ilyenfajta aspektusokat is meg kell vizsgálni. Köszönöm szépen a plusz 30 másodpercet. Dáva. <laughs> Oké. Okay. Uh... Rendben. Azt javaslom, hogy a bizottságot hallgassuk meg, majd a következő napi rendi pontnál, mert az e MFF-fel kapcsolatosan is lesz egy eszmecserénk, úgyhogy kérem a vendégeinket, hogy válaszoljanak, és majd utána a bizottság kap szót. Rodesz asszony. Köszönöm, elnök asszony, több kérdésem is van. Az első kérdésem valamennyi előadóhoz irányul. Először is szeretnék köszönetet mondani. Nagyon fontos volt, amit itt előadtak. Ebből sokat tanulhattunk. Első kérdésem az összes előadóhoz. Az operatív programokat nagyon későn nyújtották be. A legutóbbi ciklus során is már dolgoztam ezen az, ezen az ETH-án, és az, hogy a tagállamok voltak nagyon lassúak, szerintem már sokkal korábban benyújthatták volna ezeket a programokat. Kérdésem önökhoz, hogy jól látom ezt, vagy tévedek. Aztán Garant úrhoz fordulok. A javaslatban szerepel, hogy a fiatal halászok, ha 40 év alatt vannak és önállósodni akarnak, akkor felvásárolhatnak hajókat, amelyek 5-30 év közötti életkorúak. Garant úrhoz intézem a kérdést, hogy vannak-e egyáltalán ilyenfajta hajók a piacon, mert hogyha Németországra tekintek, akkor a nagyok válasz, vásárolják fel a hajókat, nem azért, mert érdeklődnek a hajók iránt, hanem inkább a kvóták iránt érdeklődnek, és ezáltal a fiatal halászoknak esélyük sincs arra, hogy ilyen hajókat vásároljanak. Érdekelne, hogy ön ezt hogy ítéli meg, és az utolsó kérdésem, a külső régió képviselőihez irányul. Ezen területek különleges segítségre szorulnak, ugyanakkor őket felkeresve az volt a benyomásom, hogy a tagállamok is felelősek, és kicsit kivonják magukat a felelősségük alól. El tudnák-e mondani, hogy mennyi pénzt kapnak az államtól, és hogyan lehet ezeket a támogatásokat az ETH, illetve a tagállami támogatás tekintetében összevetni, vannak-e számadatok. Szerintem itt a tagállami kormányok is felelősek, és kicsit visszavonulnak erről a területről. Manon. Köszönöm szépen. Manon kolléga. Először is köszönetet kell mondanom az előadóknak, és nagyon érdekesnek tartottam az előadásaikat, nagyon hasznos volt, és nagyon jól rámutatott a problémákra, a hátrányokra. Ennek az alapnak a felhasználásában nem csak az előnyöket hangsúlyozta. Nagyon fontos, hogy ezek a felhasználási számok néha egyenesen nevetségesek. A mai panelből kiderült, hogy az alap végrehajtása nagyon messze van a kívánatostól, a jogszabály nagyon megszorító, nagyon szigorú, nagyon lassan hajtják végre ezeket az alapokat, a következetlenségek is nagyok, ami veszélyezteti egészen a 12. cikkig terjedő rendelkezések végrehajtását, és ezek megfogalmazzák azt, hogy akinél szabálytalanságot alapítanak meg, a következő öt évben nem kaphat támogatást, és vissza kell fizetni a támogatási összeget. A jogszabályt minél hamarabb jóvá kell hagyni, ez Barát úr nagyon ékeszólóan kifejtette. Nagyon korlátozóak ezek az előírások, viszont van egy dolog, amit el kell mondanom sokszor, panaszkodunk a 4%-os csökkentésről, de hát azt látjuk, hogy nagyon alacsony a végrehajtás egyébként is. Vagyis marad ezekből az alapokból. Engem inkább az aggaszt, hogy ez az egyensúly a finanszírozás, a támogatások között oda vezet, hogy nem támogatásból újítják fel a hajókat, hitelekből például, amiket aztán majd vissza kell fizetni. bizottságnak talán érdemes volna más megoldást választania, például minden produktív ráforítás beruházás kaphatna a támogatást. Nem tudom, hogy az újítások vajon produktív beruházásnak számítanak-e, engem ez érdekelne, talán a bizottság meg tudja válaszolni. Például a mezőgazdaság ágazában, ha jól olvasom a szöveget, nem férnek ebbe bele a segélyek, hanem csak hitelek és pénzügyi eszközök. Ez nagyon súlyos előírás, hiszen végső soron a, visszakerül a pénz a forráshoz, és én úgy érzem, hogy ez túlzott előírás, és a pénzügyi eszközöket túlságosan előtérbe helyezi, és hét év után előfordulhat, hogy nem marad pénz a végrehajtásra. Köszönöm. Thank you. Mrs. Köszönöm szépen, Priano asszony. Grazie Presidente, grazie a tutti gli... Köszönöm elnök asszony, köszönöm az összes szakértőnek, akik eljöttek és bemutatták, hogy melyek a perspektívek, és különösen a kritikus észrevételeket hallgattam figyelmesen. Úgy tűnik, hogy a bizottsági javaslatának elemzése is ilyen gyors munka végzése ezzel kapcsolatban, ahogyan azt önök javasolták, hát szerintem ehelyett egy komoly elemzésre van szükség. Ugye vannak bizonyos optimista vetületek, ezeket kihallottam egyes előadásokból, de ezeket leszámítva tragikus a helyzet. Én olaszként mondhatom, hogy különösen tragikus 2017 óta Olaszország 3,7%-ot szívott fel, de más országok helyzetét tekintve sem mondhatjuk, hogy rózs, rózsás lenne a helyzet. A halászatokhoz ez az üzenet érkezik. Közös halászati politika szabályokat határoz meg, és mi pedig körbejártuk a halászokat, hogy kifejtsük, a szabályokat alkalmazni kell, mert az alap segíti a halászokat ezen szabályok alkalmazásában. De hogyha a források nem jutnak el a halászokhoz, és különösen a kisüzemi halászokhoz, aminek ugye ezzel oka lehet a bürokrácia, a szabályok, az a tény, hogy egyszerűen nem tudnak beruházni, meg akarnak újítani a halászhajókat, de nem képesek erre. Hát nagyon sok ilyen példa van. Nos, a források nem jutnak el a halászokhoz, de a szabályok maradnak. Most, hogy elfogadjuk az új tervezési időszakot, és leokézzük a bizottság javaslatát, most vagy egy komoly elemzést végzünk, és ahogyan Úrika is mondotta, a komoly elemzés mindenféleképpen azt kell, hogy vizsgálja, hogy hol rejtőznek a problémák, nem csupán a tagállamoknál, hanem a bizottság egyes szabályaiban is, és abban a tényben is, hogy a tagállamok nem tudtak elmozdulni, egyesek kicsit léptek előre, mások kevésbé, nem tudtak korrekt módon elmozdulni. A halászoknak is persze előre kell lépniük, Nekünk komoly elemzést kell végrehajtanunk, hiszen ha nem így járunk el, akkor nem fogunk előrelépni. Nem volt talán annyira egy kérdés az, amit elmondtam, inkább egy észrevétel. Köszönöm szépen, Ágélera asszony. Köszönöm. Elnézést kérek, hogy nem tudtam meghallgatni az előadásokat, biztos nagyon érdekesek voltak. Én, agricultura y en pesca, ami a mezőgazdasági és halászati támogatásokat illeti, nagyon nehéz eh, megosztani az időt a két tevékenység között. Én a mezőgazdasági bizottságban is részt veszek. Minden esetre sajnálom, hogy nem hallottam a felszólalásokat, de azt el kell mondanom, hogy mennyire aggasztónak tartok bizonyos jelentségeket, például az ETHA csökkentését. Ez az egyik legkisebb európai támogatási alap, nagyon fontos, hogy ne csökkenjen a támogatási mérték, ahogy a kollégám is elmondta. A rossz végrehajtás nem az ágazat hibájából adódik, hanem olyan szabályok érvényesülnek, amelyek betarthatatlanok. Ez azt jelenti, hogy azzal indokolják a csökkentést, hogy nem költik el a teljes összeget. A szabályok teljesen betarthatatlanok. Múlt héten egy egy megbeszélésen vettem részt az autonóm közösségekkel, a végrehajtás témájában, és ott is elmondták, hogy nem tudják az intézkedéseket kihasználni és bevezetni, mert nagyon merevek a szabályok, és ez kivitelezhetetlen az ágazat számára. Nem szabadna ezt úgy értelmezni, hogy emiatt kell csökkenteni a támogatást, és különösen a legtávolabbi térségek számára nagyon lényeges, a periférikus térségek eh, nagyon nagy nehézségekkel küzdenek. Ez egy nagyon kényes kérdés eh, a halászati ágazatban is. A halászati ágazatban külön eh, támogatást éremelnek ezek a régiók, és ez egyébként kapcsolódik az előbb említett kérdéshez is, az ultraperiferikus régiók minden pénzügyi keretben egyre rosszabb helyzetbe kerülnek. Nem tudom, hogy ez most a nemzeti vagy a regionális szintnek köszönhető, de ezt a támogatást meg kell erősíteni a jövőben. Ezt mindenképpen el kellett mondanom, annak ellenére, hogy nagyon sajnálom, hogy nem tudtam meghallgatni az előadásokat. Mrs. Miranda, finally. Miranda asszony, tessék. Muchas gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm az előadókat. Köszönöm, hogy elemezték a jelenlegi helyzetet a következő pénzügyi perspektíva tekintetében is. A jelenlegi csökkentés fényében azt látjuk, hogy kialakult egy olyan tendencia, hogy egyre több probléma merülhet fel. Aguilera asszonynal egyetértek, hogy nem a halászok hibája a felhasználás rossz aránya, hanem inkább egy közigazgatási probléma. A ZH-val e kapcsolatosan erről már sokszor beszéltünk. Vannak olyan államok, ahol a belső térségekben vannak társ eh, jogalkotási hatáskörök, például Galícia esetében is. A centralizáció tehát fontos téma, ami pedig a diversifikálást illeti a GAPok tekintetében úgy tűnik, hogy ezek olyan projekteket támogatnak, amelyek az ASEA ágazatban, a hálászati ágazatban nem jelennek meg. A diverzifikáció a halászati ágazaton belül sok fejfájást okoz, végül pedig eh, amit Garat úr mondott el, való igaz, hogy a szakma jövőjével kapcsolatosan is nagy az aggodalom. A toborzás nagyon eh, nagy probléma, nem csak a legénység toborzása, hanem a szakemberek toborzása is. A tagállamokban, Spanyolországban, az, az autonóm közösségekben is nehézséget vetesz fel. Minket az aggaszt, hogy a szakképzés támogatásának csökkenésével veszélybe kerül az alapjövője és a szakma jövője is Fontos ezt értékelni, megfelelő értéket tulajdonítani ennek a szakmának. Ami pedig a, az ipari és a kézműves halászat közötti együttműködést életi, Ezre vonatkozóan vannak nagy akvakultúra tervek, a halászati ágazatokban vagy zónákban ez eh, nagyon nagy fejfájást okoz, ahol nem intenzív, hanem extenzív eh, halászat folyik. Illetve a halászati tartalékok, a, a bizottság erről is beszélt, eh, engem ez a témakör is érdekelne. Köszönöm. Thank you so much. That was... Köszönöm szépen, ezek voltak tehát a kérdések a képviselőktől. Most rátérünk a szakértők válaszára, egyenként megválaszolhatják azokat a kérdéseket, amiket önökhöz intéztek. Abban a sorrendben haladunk, hogy megtartották az előadásaikat. Az első felszólalóval kezdjük. Köszönöm szépen! Roduszt asszony. A tagállami műveleti programok későn érkeztek, de az Európai Bizottság megkezdte a munkákat már 2013. decemberében. 38 jogalkotási aktus volt 2017 végéig. Ez a gond szerintem. Három éven át az Európai Bizottság azzal foglalkozott, hogy megvalósul a végrehajtás az ETHA esetében. Persze a tagállamok is um, késedelmesek voltak, de igazából a bizottságé volt a hiba. A fiatal halászok nem tudnak hajókat venni. Galiciában például a halászok kis hajókat vásárolnak, 5 méternél kisebbeket, hogy tevékenykedhessenek. Az emberek többsége aki halásznak tanul, főként a kis halászatoknál tanul bele a szakmába. Ezért nagyon fontos az, hogy az oktatás során is modernizáció legyen annak érdekében, hogy többfajta flottán dolgozhassanak később. Az is nagyon fontos, hogy ezek a hajók 25-30 évesek gyakran, és ezek kézműves hajók, a tízes cikket a jövőben ki kell igazítani majd. 2018. júniusában azon aggódom, hogy mi lesz a jelenlegi alapok végrehajtásával. Azon kellene lenniük, hogy az Európai Bizottságot felszólítsák arra, hogy gyorsan járjon el, és ezeket az elemeket korrigálja, amelyek a múltban ö, rosszul sikerültek. Itt főként az ETHA végrehajtásáról van szó a tagállamok részéről, és az Európai Bizottságnak bizonyos dolgokkal foglalkozniuk kell. Ez egy kis alap, ezt tudjuk, de ha nem vagyunk képesek ezt végrehajtani, akkor sokkal nehezebb lesz később még több pénzt követelni. Milán Moon úr a tízes cikkről beszélt, persze itt vannak korlátozások a tízes cikkben, és vannak más korlátozások is. A szakmai szervezetek a halászati szektorban ismerik az ide vonatkozó jogszabályokat, de itt is vannak korlátok. Létezik egy minimális összeg, nemzeti szinten ez 7 millió euró. Tudják, hogy egyre kevesebb hal van, és így a termelés is csökken. Hogyha egy termelői szervezet 4 milliónál kevesebben rendelkezik, akkor a tagállam megvonhatja tőlük a jogot, hogy termelői szervezetként legyenek elismerve. Egy másik képviselő azt mondta, hogy a kishalászoknál nem érkezik meg az üzenet, ez így van. Aguilera asszony utalt a kurtításokra a jövőbeli ETH-ban. Szó volt még a flották diversifikációjáról, és ezt csak hangsúlyozni tudom. A flottákat valóban meg kell újítani, és az Európai Unióban minden halásznak hozzá kell ehhez férnie a nőknek, erre bár nem utaltak, de úgy gondolom, hogy a nőknek ugyanolyan jogaik vannak ezen a területen, mint a férfiaknak. Én csak röviden szeretnék hozzászólni. Szó volt a feltételrendszerről, én jogi háttérrel rendelkezem, és nem igazán értem a kérdést. A szabályokat be kell tartani, mindegy, hogy valaki kap -e támogatást, vagy nem. Ezen kívül van egy másfajta koncepció is, hogy senkinek sincs ö, mindenkinek meg kell védenie az állami pénzeket. Itt arról van szó, hogy nem szabad, hogy olyanok kapják ezt a pénzt, akik nem járulnak hozzá a politika célkötőzéseihez. Szerintem ez normális, még akkor is, hogyha valaki tanulmányi támogatást kér, akkor is be kell mutatni valakinek az erkölcsi bizonyítványát. Szerintem be kell tartani a szabályokat, függetlenül attól, hogy valaki kap-e támogatást, vagy nem. Ez nem a jövő. Szerintem mit be kell tartani a szabályokat. A késdelem 2014-ben, amikor az ETH-t elfogadták, akkor a támogatás régi elosztási rendszerét megváltoztatták nem csak az ETH esetében, hanem a többi strukturális alap esetében is. Ez egy óriási váltás volt. Persze ehhez idő kellett, hogy ezt a nemzeti hatóságok feldolgozzák, és most, hogy a struktúra már létezik, nem változott ez most olyan sokat, és valószínűleg a közigazgatások most már erre fel vannak készülve. Vigyázni kell arra, hogy egy bármilyen fajta új változtatás ne járjon ismételten ilyen kihatással nemzeti szinten. Köszönöm. Köszönöm szépen, Oliveira. Responderam a muitas das questões. Vou-me cingir a eh, algumas das questões mais diretas que. Yes egyes specifikus kérdésekre válaszolva, amelyek a legkülső régiókat érintették, szeretném elmondani, hogy valóban csökkentés következett be egyes támogatásokat illetően, amelyeket a régiók kapnak a közösségi szabályozás értelmében. Ha azonban a közösségi politikát figyelembe vesszük, különösen az Európai Bizottság legutóbbi közleményét a legkülső régiókkal kapcsolatos stratégiáról, akkor láthatjuk, hogy itt van egy jó politikai kötelezettségvállalás az összes európai intézmény részéről, amelyek szeretnék ezt a támogatást megőrizni. Számítunk tehát a Halászati Szakbizottság támogatására az ETH jövőjéről szóló vitában is. Itt a legtöbb vélemény jó lenne, hogyha gyakorlatban is átültetődne tekintetben, különösen az, amit valamennyien említettünk, az egyszerűsítés szükségessége. Tehát az eljárásokat egyszerűsíteni kell, és a legkülső régiók esetében, ami a támogatások tervezési időszakát illeti, itt egy hatalmas administratív teher keletkezett a nemzeti és regionális hatóságoknak szinte lehetetlen megmagyarázni, hogy miért is lett ilyen összetett a helyzet. Persze itt most nem akarok részletekbe bocsájtkozni, nem szeretném az önök idejét rabolni, de egy kedvezményezett a legkülső régióban 2013-ig Egyetlen kérelmet kellett, hogy benyújtson, egy kifizetési kérelmet, és aztán három hónap vagy egy év elteltével megkapta a pénzt. Most az új ETHA-val ez az egyetlen kérelem, ez valójában háromszor nyújtandó be. Tehát a polgári év végéig be kell nyújtani egy pályázatot, aztán egy következőt a korábbi jelöltség vagy pályázat módosítása okán, mert az csak egy becslés volt, és utána a harmadik az a valódi kifizetési kérelem. Hát ezt nehéz a kedvezményezetteknek megmagyarázni. És ez csupán egy példa arra, hogy miért is kérjük az önök a halászati szakbizottság segítségét. Ezen a dolgon könnyen lehetne javítani, ki lehetne igazítani a rendelkezéseket. Ez nem az ETH rendeletre vonatkozik, hanem az általános rendelkezésekre, különösen azon cikkekre, amelyek a támogathatóságok, támogathatóságra utalnak. A 21-es, 27-es cikk és a 67-es cikk ezek. Ami pedig Ricardo kérdését illeti az adatgyűjtéssel kapcsolatos nemzeti tervre, ezt valóban az ETH finanszírozza, és nagyon fontos az összes tagállam számára, különösen az Azori szigetek számára. Ez talán kapcsolódik ez az érve hozzá, amiről most beszélünk. Két oknál fogva kell ezt megvizsgálni. Valószínűleg láthatták az Azori szigetekre vonatkozó prezentációban, hogy fennáll annak a lehetősége, hogy tanulmányozzunk, monitorozzunk egy hatalmas térséget, például az Azori szigetek térségét. Nagyon fontos tehát az adatgyűjtés, akár a kvóta teljes kifogható mennyiség tárgyában, vagy a közös halászati politika egyéb rendelkezéseit illetően. Legyen tehát specifikus támogatás az adatgyűjtés, a kutatás ezen részeire, valamint a halászati erőfeszítések ellenőrzésére. Nagyon jelentős beruházások léteznek, illetve kell ilyeneket eszközölni az erre szolgáló hajók, javára. Remélhetőleg a 2021-27-es tervezési időszakban elő lehet irányozni ezeket a beruházásokat, és ezek támogathatóak lesznek, esetleg nem az ETH keretében, hanem más alapokból. Most nem akarom elrabolni több idő, idejüket, de a kollégát szeretném támogatni azt az észrevételt illetően, hogy mennyire fontosak a nők, és az Azori szigeteken a nők a szárazföldön dolgoznak, nem hajókon, ugyanakkor kapcsolódva a halászati tevékenységekhez, és ugyanez érvényes például Galícia spanyol régióra is. Egyetértek tehát azzal, amit ön elmondott, és remélhetőleg ezt is korrigálni lehet az új rendeletben végezetül, ami a nemzedékváltás kérdését illeti, Ebben az esetben is emlékeznünk kell arra, hogy ezt a kérdéskört globálisan kell vizsgálni. Az Azori szigetek térségében egyfajta tengeri iskolát finanszírozunk, amelyek, amely különböző szakmákban nyújt képzést a halászati ágazatban is. Fontos a képzés, hogy aztán az érintettek munkát találjanak, és a már fáradt vagy kevésbé képzett nemzedék helyébe léphessenek, átversék a tevékenységüket. Fontos tehát, hogy megújuljon a flotta is, nem kérhetjük ugyanis az új nemzedéktől, hogy szakmájukat 30 éves, előregedett, nem biztonságos halászhajókon folytassák, amelyek környezetvédelmi szempontból is elavultnak minősülnek. Ennyi, köszönöm szépen. Bien, je vais faire une intervention, une, une intervention rapide et revenir uniquement sur. Euh, gyors válasz két témát illetően, amelyek esetében talán meg kell osztanom a tanulvallomásomat önökkel, vagy észrevételeimet. Az első téma, amely hozzám címződött, a jelenlegi ETH esetében a késedelem egy része a nemzeti operatív programoknak volt betudható. Vajon a tagállamok képesek-e rendbe tenni a házuk táján a dolgokat, hogy ez ne ismétlődjék meg? Hát nekem nem az az érzésem, hogy a tagállamok jelenleg képesek lennének ezt megtenni. És úgy vélem, hogy bizonyos tagállamok esetében az az érzület uralkodik, hogy európai szinten felgyorsult a vita, és még 2019 is választások előtt eredményeket hozhat. Ugyanakkor mi is ö, országok fel kellene, hogy Európa szintjére, és megfelelően reagálnunk kell ezen perspektívákra, még a 2019-es választások előtt. Ez tehát az érzületem. A második téma, amire szeretnék kitérni, ugye Franciaországban a képzés szintén regionális hatáskörbe tartozik. Ugye itt a toborzás, hát a támasztott kihívások merültek fel a halászati ágazatban. Itt természetesen a képzési igényeknek is meg kell felelni. Ugyanakkor a probléma magja nem hiszem, hogy a képzésben rejlik. Franciaországban a halászati ágazatban megfelelő képzések vannak, de szerintem itt inkább a szakma vonzereivel kapcsolatos probléma merül fel. Ugye itt a jövedelemről beszélünk, de a biztonságról is, a munkakörülményekről, és azért értek teljes mértékben egyet azzal, hogy a flotta megújításának kívása is nagyon fontos, hogy el, hogyha el akarjuk érni a nemzedékváltást. A két téma összekapcsolódik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rodusz asszony elmondta, hogy a tagállamok hibája a lemaradás. Én pedig azt hiszem, hogy a lemaradásban a tagállamok és a bizottság is vétkesek, és az Európai Parlament is. 2014. január 1-én kellett volna életbe lépnie a jogszabálynak, de csak 2014 közepére sikerült a jogalkotóknak elfogadnia. A korábbi ciklushoz kapcsolódik ez, és a sok akadály, ami az alapfelhasználása előtt áll, ezekért is hibásak a jogalkotók. Végső soron közvetett módon emiatt szinte lehetetlen végrehajtani az alapokat, és itt az Európai Parlamentben is el fogadták ezeket az akadályozó tényezőket, az Európai Parlamentnek is van tehát felelőssége ebben. Ezek azok a tényezők, amelyek késleltették a hatályba lépést, az operatív programok is egyre később indultak el. Ahogyan a kollégám is elmondta, és ennek egy olyan folyamat lett az eredménye, amelyben a halászati ágazat nem tudta felhasználni ezeket a segítséget, ezeket a támogatásokat nagyon hosszú ideig. Amikor a hajóvásárlásról beszélünk, vagy a felújításokról, Carmen Gallego beszélt erről, erre szeretnék emlékeztetni, hogy nem csak az Atlanti óceán létezik, illetve az északi tenger és a balti tenger, hanem a földközi tenger is – és úgy látszik, hogy oda a kvóták már nem jutnak. Vannak fiatalok, nem sokan sajnos, de vannak fiatalok, akiknek meg kellene minden segítséget adni, hogy beléphessenek a halázati ágazatban, a vállalkozásokba. Nem fordul elég figyelem a szociális dimenzióra, ez nem kapott prioritást. Nagyon fontos, hogy az ágazat a fiatalok számára is vonzóbb legyen, és hogy a jövőben be tudjanak lépni erbe az ágazatban. Ahogy Miranda asszony mondta, felmerül a legénység toborzásának problémája és Az egyik legsúlyosabb probléma az európai halászati ágazatban nem a kirakodási kötelezettség, vagy az igazgatási terv, vagy bármi, hanem az, hogy mennyire nagy a hiány a legénységből, hogy egyáltalán ki tudjanak hajózni a halászhajók, ez óriási probléma, és mivel a legtöbb ország jogszabálya lezárult, és a külföldieket nem engedik be, mert a különböző országokban a munkanélküliség okozott problémát, szinte lehetetlen külföldiekkel feltölteni az üres munkahelyeket, ez nagyon nagy nehézséget okoz. Éppen ezért mindent meg kell tenni, hogy elősegítsük a képzést, a toborzást, a feltételek javítását. Gond, ez mind nagyon üdvözlendő lenne a halászati ágazatban. Concludes our... Ezzel uh, a közmeghallgatást le is zárhatjuk a halászati és tengeri alappal kapcsolatosan. Köszönjük a szakértőknek, hogy uh, megvilágították a szakterületekre vonatkozó kérdéseket. Köszönjük a kérdéseket és a válaszokat. Most ezt a napirendi pontot lezárom, és tovább léphetünk uh, arra a, az eszmecserére, amelynek témája az EMFF. Köszönöm szépen. Yes. <laughs> uh, so we're moving on now. Tovább lépünk. Méghozzá 11-es napi rendi pontra. Június 12-én a bizottság jogszabályalkotási javaslatot fogadott el az új európai tengeri és halászati alapra nézve 2021-27-es időszakra vonatkozólag. Ez a jogszabályalkotási jelentés az EPP csoporthoz került a koordinátorok délelőtti döntése alapján. Most az Európai Bizottság prezentációját hallgatjuk majd meg. Volt egy nagyon érdekes vita már az előbb az MFF eredményeiről 2014 óta, illetve az a vita, ez a vita nagyon szorosan kapcsolódik a meghallgatás témájához. A bizottság kiváló képviselője, Dora Korea van a teremben. Meg is adom önnek a szót, kérem, hogy tisztelettel hallgassuk csendben a bizottság expozéját. Köszönöm szépen, elnök asszony! Üdvözlöm a bizottság tagjait, nagyon örülök, hogy itt lehetek ennek a nagyon fontos meghallgatás utáni témakörben, hogy a következő MFF bemutathassam 2021-27-es időszakra nézve. Szeretném eh, elmondani a legfrissebb híreket a jelenlegi alap végrehajtásával kapcsolatosan, hiszen látom, hogy eh, a vitában ez már szóba került. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy beszámolhatok arról, hogy a legfrissebb tagállami végrehajtási jelentések alapján, ezeket néhány héttel ezelőtt kaptuk meg, Múlt hét végéig, három évnyi végrehajtást követően körülbelül 16 ezer projekt volt folyamatban az 28 EU tagállamban. Összesen 2,1 milliárd eurós ráfordítással. Ez jó hír. Javul a végrehajtás, és majdnem elérjük a az utazási sebességünket, remélhetőleg ez a lendület folytatódni fog. Volt egy kérdés arra nézve, hogy mi történik, hogyha a tagállamok nem jelölik ki a, az alapvégrehajtására az illetékes hatóságokat. A legutóbbi kocsegvetési javaslat tárgyalásakor is már aggályként jelentkezett ez már a parlamentben. Mostanáig 25 tagállam jelölte ki végrehajtó hatóságait, mint tudják, Luxemburg az ETH-ban nem vesz részt, úgyhogy már csak két tagállam hiányzik, hogy nagyon egyértelműen fejezem ki magam. Az a körülmény, hogy a nemzeti hatóságokat nem, hajtott, nem jelöltek még ki, ez nem akadályozza meg, hogy az ETH-ból finanszírozott tevékenységek megkezdődjenek, a tagállamok nem tudják a bizottságtól bizottsághoz benyújtani a támogatási igényeiket, de ők a nemzeti hozzájárulásból finanszírozhatnak ETHA projekteket. Egyébként van olyan információnk, hogy a két érintett tagállamban ez meg is történik. A következő programozási időszak elébe tekintve bizonyára elhangzott már ma az is, hogy, a, hogy tettünk egy javaslatot egy konkrét halászati tengeri alapra. Nagyon örülünk, hogy sikerült ezt biztosítani. Ennek a költségvetése 6,1 millió euró folyóárakon a következő pénzügyi időszakra nézve, ami a számokat illeti, amelyeket az elnök asszonynak is átadtunk, és a, a szakbizottság titkárságának. Ez 5%-os csökkentést jelent nominális értékben kifejezve jelenlegi programozási időszakhoz képest. Ez kizárja azokat az összegeket, amelyeket az Egyesült Királyság operatív programja kap jelenleg. Hogy válaszoljak az elhangzottakra a tekintetben, hogy a költségvetés csökkentése milyen mértékű, legyünk nagyon óvatosak az összehasonlításban. Megvan az a kockázat, hogy almát körtével hasonlítunk össze, és félrevezető lesz az eredmény. Voltak olyan észrevételek, hogy az EMFF a következő programozási időszakra nézve 15%-kal került csökkentésre, ez akkor jön ki, ha összehasonlítjuk a jelenlegi ha jogalap ban meghatározott összeget, a 2014-es összeget, azzal, ami a 2018-as bizottsági javaslatban szerepel, 2018-as árakon almát körtével vesz, vetünk itt össze, nem következetes az összehasonlítás, hasonlót hasonlóval kell összevetni, és mi ezt így is tesszük, folyóáron hasonlítjuk az, az összegeket, és így jön ki az 5%-os csökkentés. Ezt szerettem volna tisztázni. Természetesen van csökkentés, ennek senki nem örül, de azt is el kell mondanom, hogy véleményünk szerint ez méltányos, kiegyensúlyozott mérték lehetővé teszi, hogy a céljainknak megfeleljünk, hiszen egy nagyon fontos tagállam elhagyja az uniót, ezt tudni kell, illetve hogy új prioritásoknak is meg kell felelnünk, amit az állam és kormányfők előírtak, például a védelmi, az űrkutatási, a migrációs sorokon növekedtek a, rá, növekedtek a ráfordítások. Tehát az, hogy relatíve kisebb a csökkentés, mint a többi strukturális alapban, ez azt jelenti, hogy a magunk szempontjából végső soron méltányos és kiegyensúlyozott allokációval van dolgunk. Az új ETHA így támogathatja a CFP céljait, illetve a tengeri politika végrehajtását, valamint nemzetközi kötelezettségvállalásainkat az óceánok kezelésében. Sure, some of uh, the speakers before me support. Az előző felszólalókhoz hasonlóan fontos, hogy a CFP tekintjük továbbra is a legfontosabb prioritásnak. Ez a támogatás azt kell, hogy biztosítsa, hogy a halászati tevékenységek fenntarthatóak legyenek a három fenntarthatósági pillér mentén, gazdaságilag, környezetileg és szociális szempontból, illetve hogy hosszú távon is fenntarthatóak legyenek, mert természetesen hozzájárulnak az élelmiszerellátás rendelkezésre állásához. Az Európai Uniós költségvetés támogatása azért fontos, hogy fenntartható legyen a halászat, a fenntarthatós maximum fogás alapján. Ez támogatja az adatgyűjtést, ami a halászati igazgatásnak kulcskérdés, ezt már többen is említették. Az is nagyon fontos, hogy a két területre fordított összegek, mint az ellenőrzés és az adat gyűjtés a nemzeti allokációkban rögzített lesz, legalább 15%-nak kell lennie ezen a két ter- erre a két területre, kivéve e tengeri kijárat nélküli országoknál. Az ellenőrzési rendelet felülvizsgálat formáját a társjogalkotók elé bocsátottuk a közelmúltban. Még egy fontos dolog számunkra, hogy az ETHA célkitűzések hogyan segíthetik a kismértékű halászatot. Ezek a vállalkozások kiemelt elbírálás alá kerülnek, kihasználhatják először is a magasabb támogatási intenzitás mértékét, ez akár 100% állami támogatás is lehet, ez nagyon fontos lépés, afelé, hogy ezeket a ezt az ágazatot tudjuk célozni. Illetve hozzáférést kapnak bizonyos támogatási területekhez, amelyek kizárólagosan számukra kerültek fenntartásra. Például a használt hajó beszerzése, valamint a hajó motor cseréje vagy felújítása, ez csak a kicsalászok számára elérhető. Olyan követelmény is van, hogy a tagállamoknak cselekvési tervet kell végrehajtaniuk, kifejezetten az partmenti kis üzemméretű halászatra nézve. Ez olyan halászati tevékenységet jelent, ez elsősorban a halászatot jelent, és akvakultúrát is. Ez továbbra is szerepelni fog az ETH-ban, édesvízi akvakultúra is, illetve az akvakultúra és a halászat termékeinek feldolgozása, piacra bocsátása. Ami a tengerpolitikát illeti, az hát ha támogatja a kék gazdaság továbbfejlesztését, de itt el kell mondanom, hogy van egy pont, ahol különösen körültekintőek leszünk, hiszen biztosítani kell, hogy szinergiák jönnek létre más EU-for EU alapokkal, például a kék gazdaságot, a Horizont Európa kutatásfejlesztési programja is támogatja, illetve a regionális fejlesztési alapok. A fenntartható kék gazdaság támogatásának része a közösségi helyi fejlesztés támogatása is. Számunkra ez kulcsfontosságú, vagyis hogy fent tudjuk tartani a partmenti közösségek fejlődését, fejlesztését, partnerségeket kell ehhez létrehozni a helyi szereplők között, és ki kell bővíteni a támogatásunk hatáját a helyi fejlesztésekre. Végül pedig is az is felmerült a vitában, új Integrált megközelítése tettünk javaslatot a legtávolabbi régiók támogatására nézve, meghallgattuk az érdekelteket és a szakbizottság véleményét is. Egy specifikus allokációt kívánunk rögzíteni a az ETH-ban a legtávolabbi régiók számára, hogy cselekvési terveket dolgozzanak ki a kék fejlesztésére és a halászat fejlesztésére a legtávolabbi régiókban. Ez már a jelenlegi megközelítésen túlmutat a kompenzációs terveken alapuló megközelítésen. Végül meg kell említenem, hogy természetesen az MFF-et kiegészítjük az Európai Halászati Ügynökség, a Vigói Ügynökség támogatásával, ez 288 millió az egész időszakra nézve, és a fenntartható halászati partnerségi megállapodásokat is támogatjuk, az RFMO-kat 990 millió euróval az egész időszakra nézve. Ennyit a célkitűzésekről. Nem tudom, hogy a végrehajtásról beszélhettek-e. Hallottuk, hogy mennyire komplex és mennyire nehezen végrehajtható a jelenlegi alap néhány eh, előadó már ezt megemlítette, nem szabad arról megfeledkeznünk, hogy a hét strukturális alap közül ez az egyik, és ahogy Clara Aguilera is elmondta, lehet, hogy ez a legkisebb, de ugyanazt a szabályzatot követjük. Gondosan meghallgatjuk az ágazat szereplőinek véleményét, leegyszerűsítettük a lehetőségek szerint az alap végrehajtását, olyan értelemben, hogy a programozási architektúra hogyan fest, illetve a tényleges szabályok tekintetében is, már ami az alap végrehajtását illeti. Az architektúra vonatkozásában meg kell említenem, hogy az új alap nem tartalmaz támogatott intézkedéseknek egy hosszú katalógusát, mint az előző esetben, hanem négy stratégiai területre, támogatási területre összpontosít, amelyeket a tagállamok nemzeti programjukban saját adottságaiknak megfelelően dolgozhatnak ki. Ami azt illeti, hogy az új alap a jelenlegivel hogyan vethető össze, remélhetjük, hogy jelentős egyszerűsítést jelent majd a végrehajtás tekintetében, tartalom vonatkozásában inkább egy szerves fejlődésről van szó. A pénzügyi allokációk vonatkozásában is a bizottság azt javasolja, hogy a jelenlegi allokációs kulcs megmaradjon a tagállamok között, hogy ez a stabilitás, ami annyira szükséges az operátorok számára, megmaradjon. A mi véleményünk szerint tehát a parlament és a tanács elé egy olyan javaslatot teszünk, amely reális javaslat, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az ambiciózus céljainkat teljesítsük, és készen állunk arra, hogy a társjogalkotók elé bocsássuk elfogadásra ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. Much. Köszönöm szépen. Most pedig Roduszt, az, a Roduszt asszony az első, mint hozzászóló, a Nélszó. Oké, Okay, ich glaube, die, die äh, ähm, Koordinatoren sind zuerst dran, oder? Aber gut. Szívesen megteszem ezt, ha nincsenek ilyen a koordinátorok. Koordinatoron, wie? Akkor én kezdem. Több kérdést szeretnék feltenni. Először is köszönetet mondok a bizottságnak. Kérdéseim a következők. Önök nagyobb átláthatóságról szóltam, szóltak, ezt rendkívüli mértékben üdvözlöm. Önök az átláthatóságról is szóltak, a fogási lehetőségek cseréjét illetően 100% ez a tagállamok között. Érdekelne, hogy hogyan is néz ki ez az átláthatóság? Ki kap betekintést a fogási lehetőségek cseréjébe? Második kérdésem. Az ETH e, támogatásnak erősebben kell koncentrálni a biológiai erőforrások e, fenntartására, és egyfajta egyensúly a fogási kapacitás és a rendelkezésre álló fogási mennyiségek között. Itt e, nem költségekkel támogat a bizottság, hanem az eredmények eléréséhez kapcsolja ezeket a támogatásokat. Egy delegált jogi aktusban akarja ezeket a feltételeket a bizottság rögzíteni. Itt szeretnék valami pontosabbat hallani az Európai Bizottságtól, hogy hogyan is érti ezt, mit is ért az alatt. Akár a keleti tengeren, akár az északi tengeren, a halászati tevékenységek átmenetébe szüntetésére vonatkozó intézkedések a jelenlegi ETHA hatály alatt kerülnek megvalósításra. Az új javaslat, illetve a 13-as cikk azt mondja, hogy a ö, fogási tevékenységek átmeneti és végleges beszüntetése nem támogatható az ETHA keretében, már amennyiben a rendelet másként nem rendelkezik. Én ezt nagyon problematikusnak tartom, és szeretnék valami pontosabbat megtudni arról, hogy hogyan lehet az egyensúlyt létrehozni az átmeneti fogás beszüntetési tevékenységet illetően bizonyos körülmények között. A keleti tengeren például nagyon sürgető szükség van erre a támogatásra, és most elbizonytalanodtam, hogy mit is ért ez alatt a bizottság. Az utolsó kérdésem a támogatás intenzítésére vonatkozik, a nem kívánt fogások értékesítése esetében ez magasabb, mint más projekteknél. Itt érdekelne, hogy a bizottság mit is ért a marketing alatt ebben az esetben ki tudná ezt pontosabban fejteni. És önhöz az a kérdésem, hogy egyáltalán lehetséges-e az, hogy a fiatal halászok 5-30 év életkor közötti hajókat vásároljanak. Egyébként alig ha tudom elkezdeni, hogy valaki 30 éves hajót vásároljon, még a tíz éves is meggondolom, de hogy egyáltalán vannak-e ilyen hajók a piacon, ha vannak ilyenek, akkor van esélyük a fiatal halászoknak arra, hogy ilyen hajókat vásároljanak, vagy a piacot már le, letisztították, és ez csak egy ilyen illuzórikus javaslat. Köszönöm. Was attributed this more Mivel ma az előtt osztottuk ezt szét, nincsenek itt az nyílt jelentéstevők, Mató úr, az ön frakciója ez a fájl. Semmi probléma, elnök asszony. Igen, ma délelőtt kapta meg az RPP e ezt az véleményt. Ez a halászok számára nagyon jó hír, úgy gondolom. Majd lesz alkalmunk, hogy a bizottsággal egyeztessünk nagyon sokat erről, a témáról, sok feladatunk van még. Teljesen egyetértünk a célkitűzésekkel, a célokkal, amelyeket a bizottság maga elé tűzött, de egyetértünk a ma kifejtett aggályokkal is, és kétségekkel. Ezeket tisztázni kell majd még a pont tisztázása vagy megvitatása előtt. A 2021-27-es alapvégrehajtás 5%-os csökkentést jelent, és ezzel foglalkozni kell, mindegy, hogy hogyan indokolják, ez az adat. Nem akarok ebbe belebocsátkozni mélyebben, de evidencia, hogy hogy elég gyenge végrehajtásról beszélünk, és csak az elfogadás után négy évvel kezdett, kezdődött el a végrehajtás megfelelő mértékben. Ez egy olyan szám, ami nevetséges, és tudjuk, hogy az parlament milyen felelősséget visel a rossz teljesítésben, de ez nagyon összetett eljárást jelent ennek az alapnak a felhasználása, és az együttműködésem volt mindig nagyon jó a problémák megoldásában, katasztrófa az eredmény a piac szereplői számára, vagy az ágazat szereplői számára. Pontosan ezek azok az alapok, amelyeknek az a lényege lenne, hogy felhasználják őket, és valóban nincs annak több értelme, hogy több forrást biztosítsunk, miközben fel sem használjuk őket, de a bizottságban is el kell gondolkodni valami, ami nagyon fontos. Sokszor beszélünk a, a kis üzeméletű halászatról, a partmenti halászatról. Sok intézkedés van, amikor, amely, amelyek erre összpontosítanak, de nem szabad csak ebben gondolkodni. Úgy gondolom, hogy azok az intézkedések, amelyek a fenntartható halászatra irányulnak, nem a hajó méretén függnek, és nem is szabad hogy ezen múljanak. Mindig egyenlőség vagy ö, egyfajta ellentmondást feltételezünk az ipari halászat, illetve a kézműves vagy partmenti halászat között. Nem szabad a az egyiknek a jelentőségét vitatni a másik javára, és nem szabad egyiknek sem a létjogosultságát megkérdőjelezni. Ami pedig az ultraperiférikus térségeket illeti, a bizottság elmondta, hogy tovább lép, mint a jelenlegi program, valóban így van, de nem pozitív, hanem negatív értelemben. El is mondom miért. Az összegeket növelték, mondják ők, de szerintem inkább csökkentés történt 32%-kal. A kvótákról beszélek, vannak olyan halfajták, ahol 24% a csökkenés. Az új rendszerben, amit javasoltak, a pénzügyi többlet kompenzálja azokat a költségeket, amelyek az ultraperifikus térségekben felmerülnek. Most azt javasolják, hogy csak ennek a többletnek az 50%-a kerülhessen a kiegészítő költségek kompenzálására. Nem tudom, hogy mi alapján hozta ezt a döntést a bizottság. Nagyon merev ez a szabály, a legtávolabbi térségeknek pontosan olyan sajátosságai vannak, amelyek miatt kifejezetten rugalmasságra van szükségük a szükségleteiknek megfelelően. Nem igazán vették figyelembe a, azt a jelentést, amit az Európai Parlament készített az olyan támogatásokkal kapcsolatosan, amelyek a kézműves és hagyományos flották felújítására vonatkoznak. Nem válaszoltak a javaslatunkra, ezért szeretném ezt kérni a bizottságtól, hogy ezt tegye meg. És még fontos az a petíció, amit a parlamentet eh, arra a lehetőségre nézve, hogy ugyanúgy, mint a mezőgazdasági területen jöjjön létre egy halászati tartalék, hiszen eltűnt a legtávolabbi táv- területek támogatására szolgáló keret. Úgy gondolom, hogy az ultra periférikus térségeknek egy külön elkülönített költségvetési sorra lenne szüksége, illetve egy stratégiai cselekvési tervre lenne szüksége, egy részletes cselekvési tervre, amely a terv alapján a bizottság meghatározhatná terveit, hogy milyen összegekben gondolkodik, hogyha a feltételek nem teljesülnek. Ez már részletkérdés, a 9. cikk két oldalon sorolja a követelményeket. Mindjárt befejezem, elnök asszony. Ami az állami támogatások megítélésére vonatkozó feltételeket illeti, a jelenlegi modellben a mezőgazdaságban is így működik ez. Köszönöm, ennyit tudtam elmondani. Thank you. Uh... Köszönöm szépen, Brianna asszony. solo una Csak egy nagyon rövid kérdésem lenne a bizottsághoz. Nagyra becsültem értékelését, hogy ne vessük össze a szezont a fazonnal, ugyanakkor egy kicsit elvesztem, amikor azt mondta, hogy a korábbi vita láthattuk a katasztrofális adatokat, az elköltött alapokat, illetően mostanáig az egyes országokban Ugyanakkor az aktuális számarányokról nem beszélt, csak projekt számokat említett, ezeket nem tudom összevetni. Kérem, hogy a százalék arányokat is ossza meg velünk az egyes országokban az elköltött alapokat illetően. Valahogyan ugyanis felül kell vizsgálnunk az álláspontokat, mégpedig összevethető adatok alapján, nem a szezont a fazonnal keverve. Köszönöm. Mrs. Aguilera. Aguilera asszony. Köszönöm. Szeretnék először is a költségvetési csökkentésről beszélni. Kicsi ez a mérték, de én úgy gondolom, meggyőződésem, hogy az új több éves pénzügyi kertben egy olyan politika szerepel, amit nem is ellenzek, nem is pártolok, mint a védelem és a migráció, de nem igazságos, hogy a, a kohéziós politikát, a mezőgazdasági politikát és a halászati politika céljait nyírbálják meg. Nem értek egyet a bizottsággal, hogy ez lehetőség, ez az egyetlen lehetőség, az is lehetőség, hogy a tagállamok több forrás bocsátjanak, bocsássanak rendelkezésre, mert ezekre a forrásokra szükség van, a mi javaslatunk pontosan ez az 1,3% és egy konkrét javaslat a bizottság képviselőjének. Szeretném, hogyha tisztáznák a 17.-18. cikkben, a 17. cikkben a végleges paralizációról beszélnek, 18.-ban pedig az olyan tevékenységek megbénulásáról, ahol a költségekhez nem kapcsolódó finanszírozás történik. Ez mit jelent? Azt látom, jó lenne, hogyha ezt elmagyaráznak, mert ez nagyon rosszul hangzik. Már maga a lebénulás is eléggé rosszul hangzik. Miért zárják ki a 23. cikkben az akvakultúrára vonatkozó összegeket? Miért? mi lehet az érv a produktív akvakultúra beruházások kizárásának. A parlament a flotta modernizációra vonatkozó jogszabályokat elfogadta, de nem értem, hogy ez miért kell, hogy ilyen következményekkel járjunk. Köszönöm. Milano. Milano úr. Úgy gondolom, hogy a bizottság javaslatában a célkitűzések elfogadhatóak, az egyszerűsítés, a rugalmasság. Ez mind nagyon fontos, nagyon eh, dicséretes. Fontos, hogy ezeknek a céloknak megfeleljünk, de röviden szeretnék még egy eh, pontra kitérni, ha már erről a javaslatról vitázunk kollégám beszélt, és az előadónk is, a termelő beruházásokról. A pénzügyi eszközök fejezetében is szóba került már ez. Az innováció, az be, innovatív beruházások esete, amire rá szeretnék kérdezni. Az információim szerint az akvakultúrára vonatkozó költségvetési sorok nem tartalmaznak támogatásokat. Kérdezném a bizottságot, hogy erősítse meg, hogy jól tájékoztattak -e engem ezekről a kérdésekről. Köszönöm. Yes. Mrs. Nirjada. brief. Rövid leszek. Először is úgy gondolom, hogy figyelembe kell vennünk azt, hogy az ETH-t igazából még nem írták alá, és meg fognak változni a, az adatok. Nagyon régi modellt alkalmaztak, amikor mi csatlakoztunk az EU-hoz, tehát a GDP növekedési analízis optimista volt. Persze jó az optimista, de ezt alá kell támasztani igazi tényekkel. Értékelem azt is, hogy a fiatalabb halászokat jobban kívánják támogatni, hiszen valaki kérdezett arról, hogy hogyan próbáljuk a fiatal halászokat megnyerni a szakmának. Azt mondtam, hogy igazából nincsen jövő számukra, legalábbis nálunk. Írországra kell utalnom, ahol egyre inkább elhagyják a halászatot, nem fektetnek ebbe bele, Igazából csak nagy hajók vannak, kis hajók már nincsenek a kikötőkben. Nagy különbség van a kicsi és nagy halászat között. Találkoztam egy fiatal halásszal, azt mondta, hogy három napig volt a tengeren, elvesztette a felszerelését, és semmilyen fajta kárpótlást nem kapott, pedig jó lenne, hogyha valamilyen fajta pénzt kaphatna, de hogyha eleve nagyon sok időbe telik a bürokratikus utakat vége, végigjárni. Lehet, hogy meg kellene vizsgálnunk azt, nem lehetne valamilyen kótával támogatni a fiatalokat, hogyha az e lesz a halászati ipar hajtóereje, akkor ezt az alapot elérhető, elérhetővé kell tenni azok számára, akinek tényleg erre szüksége eh, lenne. Santos úr. Köszönöm szépen a szót. Szeretnék egy kicsit csatlakozni az előttem szólóhoz. Nekem is vannak megérzéseim ezen a területen. Ahhoz kapcsolatban, amit már elmondtak azzal kapcsolatban, hogy ez egy nagyon fontos eszköz, jó a javaslat, persze lehet ezt javítani, de ez a javaslat lehetne rosszabb is. Már elhangzott az, hogy nagyon fontos a, a parlamenti képviselő munkája. Tudjuk javítani a munkát, ezt a javaslatot. Ez egy nagyon érdekes javaslat, ez egy eh, munka alatt lévő javaslat, horizontális intézkedések is vannak ebben, amelyek hasonlítanak más programokhoz. Szó esik már a megtakarításokról. Ez itt is megtörténik, de a mezőgazdaság területén is, ott is 5%-os csökkentéséről beszélnek, vagy akár 15%-os valós megtakarításról. Nagyon összetett ez a folyamat, meglátjuk, hogy mi lesz majd ennek a vége. A nőket is támogatni kell ebből az alapból, ez is lehetne javítani. Az öt hozzászólóból négy nő volt, tehát ez már egy jó példa, ugyanez vonatkozik um, az elnökasszonyunkra is most, a személyében. Ezt is támogatni lehet. Lenne egy megjegyzésem még a flották modernizálásáról a legkülsőbb régiókban. Ezen volt egy nagyon mutatott jelentés a legkülsőbb régiók flottáinak kezeléséről. Tudjuk, hogy a bizottsági javaslattal fog élni. Megvizsgálják, hogy milyen lehetőségek vannak a legkülsőbb régió flottáinak modernizálására. Viszont a tagállamok nem hallgattak a bizottságra, Más módon kell tehát ezt megoldani. Ez nem egy kötelezettség, de a főigazgató és a biztos is elismerte azt, hogy a legkülsőbb régiók flottáit állami pénzből kell felújítani. Aztán az egyszerűsítés, ezzel már rengeteg ideje foglalkozunk. Eduarda Oliveira asszony is beszélt eh, a bürokratikus jellegéről az eljárásnak, illetve a halászati és tengeri alapok bürokratikus jellegéről. Ez nagyon nagy probléma, ez a hosszas eh, eh, eljárás. Jó lenne, ha ezt egyszerűsítenénk, és jó lenne, ha figyelembe vennék ezt a kritikánkat hogyan tudunk kisebb bürokráciát elérni, hogyan tudunk egyszerűsíteni, egyszerűsíteni, és ez vonatkozik a legkülsőbb régiókra is. Köszönöm szépen, Kóben úr. Itt az ideje, hogy felébredjen. Köszönöm szépen, elnök hogy igazán kedves. Csak azt ünnepeltem, hogy tizenhattal nyertek a alsóházban a Verhofstadt javaslattal szemben, tehát készülhetünk egy kemény Brexitre, ami mert én rendkívül boldog vagyok. Most akkor térjünk vissza itt a mai pontunkra. Adófizetői pénzről van itt szó. Önök mindig aggódnak uh, itt uh, ezen érdekek miatt. Uh, A kérdés mindig az, hogy kapnak-e értéket a pénzért. Ez egy olyan kérdés, amit viszont nem annyira tesznek fel maguknak. Sorry, you're not even have in the Have I dumbfounded you, man? <laughs> Anymore. I think a stiff drink might help. Yeah. Something strong and -ish. Mrs. Miranda. Miranda asszony. Le, le agradezco al, al señor Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének. Köszönöm, hogy ráfordított erre a feladatra ezt az időt. Hogyha megvizsgáljuk az ágazatok nehézségeit, az, az administratív tereket, úgy gondoljuk, hogy ez egy egyedülálló lehetőség arra, hogy tanuljunk a hibákból. És azon az alapon, hogy megvizsgáljuk az olyan olyan kérdéseket, mint hogy ne csináljunk úgy, mint hogyha a források csökkentése győzelem lenne. A bizottság képviselőjének a fejtegetése ellenére itt azért egy csökkentésről van szó, ha 15%-ról nem is, de 5%-ról mindenképpen. A célkitűzés a tagállamok adósságának kifizetése, és sok állam esetében a társfinanszírozás nagy nehézségekbe ütközik, nincsen társfinanszírozás, és emiatt nem sikerült bizonyos programokat létrehozni vagy végrehajtani. Ezt egyébként a szemvevőszék is elismerte. Ma délelőtt beszéltünk az ellenőrzési rendeletről és az új javaslatokról, Figyelembe kell vennünk a jövőben, az ETH-ban, ezt is abban az értelemben, hogy a javaslatok valószerűek legyenek. Ami a, a kézműves hajók támogatását illeti, ez teljesen irreális volt a flotta méretéhez képest. A motor cseréje nem mindig megoldás. Nem is csak biztonsági szempontokat érint hanem más feltételeket is. Legyünk realisták, és ismerjük az ágazatot. Úgy látszik, hogy nem veszik figyelembe az új időszakban, a végrehajtásban, nem szabad olyan kifogásokat elfogadni, mint korábban. Erre kell külön figyelemmel lenni. És természetesen meg kell említeni azt, amiről Carmen is beszél. Én ő Galiciában nagyon jó munkát végzett tanácsadóként. Vagyis, hogy a nőkről, a, a halászatban dolgozó nőkről se feledkezzünk el nagyon rossz munkakörülmények között dolgoznak, és sok a, a káros, méltánytalan verseny is. Tudom, hogy nincsen sok időm, ezért gyorsan szeretnék még mondani valamit. A termékek nyomon követhetőségéről is beszélni kell – A termékek nyomon követhetősége nagyon fontos elem, ami hozzáadott értékkel jár. Köszönöm szépen. Kuhn. Kuhn úr. Uh, danke, Frau Vorsitzende, ganz kurz. Röviden szeretnék csak hozzászólni. Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy óriási bürokratikus felhajtás az, amik, hogyha az ETH-tól a pénzeket meg lehessen kapni, ez így van. Hogyan lehet ezt megszüntetni? Évekkel ezelőtt az európai költségvetésből is voltak már támogatások kisebb vagy nagyobb halászati cégek számára. 96-ban volt az első lehetőség az ilyenfajta támogatás megszerzésére. Három oldalas volt eh, az igény és benyújtása, most legalább már 30 oldalas. Úgy gondolom, hogy most már ezt vissza kell állítani, és egy egyszerű beadványra van szükség, és nem az, hogy az egyes tagállamok még az számvevőszéki eredményeit és még erre ráteszi, ez az óriási probléma, és ezt valahogy meg kell oldanunk, és egyértelműen le kell szögeznünk. A tény az, hogy minél kevesebb pénzt adunk ki ebből az alapból, annál több pénz folyik vissza a nemzeti költségvetésekbe. Ezt meg kell akadályozni. Tehát közösen kell ezzel foglalkoznunk, hogy hogyan lehetne három oldalban egy, egyértelműen meghatározni ezt a beadványt. Ez a kérdés az Európai Uniónak és a tagállamoknak most már bízniuk kell az állampolgáraikban. Elnök, köszönöm szépen. Ennyi kérdést tettek fel, és most visszaadom a szót Korája úrnak, hogy válaszolja meg ezeket a kérdéseket, és eh, nagyon reménykedem abban, hogy kitűnő válaszokkal fog szolgálni. Köszönöm szépen, hogy ennyire bízik bennem, elnök asszony. Rövid leszek, amennyire csak tudok. Igen, rövidnek is kell lennie, három perce van, mondja az elnök. Nos, akkor a kérdések feltételenek sorrendjében haladok. A nagyobb átláthatóság, amit Roduszt asszony vetett fel, igazából azt terveztük, hogy 100%-os támogatást adunk. Ezek olyan fellépések, amelyek célja az az, hogy a tagállamok alkalmazzák a kirakodási kötelezettséget. Például, ezt, ahogy ön is mondta, benne van az, hogy ki kell fejleszteni és végre kell hajtani olyan rendszereket, amelyek átláthatóak, és amelyekkel a halászati lehetőségekről szól információkat cserélik ki a tagállamok között. Ezt száz százalékban támogatjuk az ő költségeiben. Azt is kérdezte Rodoszt asszony, hogy hogyan kívánják alkalmazni az újfajta halászati tevékenységeket, és ez mennyire különbözik a jelenlegi tevékenységbefejezési intézkedésektől. A cél az az, hogy egyfajta kompenzáció legyen azon halászok számára, akik felfüggeszték a tevékenységeket, mégpedig előre nem láthatólag. Ez különböző okokból lehet. Lehet például azért, mert bizonyos fajta megőrzési intézkedések végrehajtása ö, miatt kell felhagyni a tevékenységgel, tehát ezt kompenzálnánk. A költségvetési csökkentésről, és ezt szerintem több képviselő is kérdezte, például Mato úr, vagy Miranda asszony is, senki nem mondja azt, hogy az 5%-os csökkentés az egy vívmány. Persze nem szerettük volna ezt a csökkentést, azt szerettük volna, hogy a 100%-ban növelünk. Az igazság az az, hogy egyensúlyt kell teremtenünk a különböző prioritások között, és igazából sikerült egyfajta stabilitást elérni a tagállamok számára a támogatás szempontjából, és szerintünk, ahogy azt mondtam, egy kiegyensúlyozott eredmény. Nem ideális ez, de kiegyensúlyozott eredmény ez. A jelenlegi ETHA végrehajtás eh, adatait illetően voltak aki azt mondta, hogy különböző számadatokat láttak. Nagyon bonyolult ez, mert vannak olyan számadatok, amelyek a helyszíni végrehajtást tükrözik, és ezt próbáltam önök megadni. Jelenleg a helyszíni végrehajtás 21%-ban az alapból történik, azután, hogy már 3-4 évet zajlik a végrehajtás. Tehát ez a helyszíni végrehajtás. De, hogyha megkérdezik tőlem azt, hogy az alapból mennyit fizetett ki a bizottság a tagállamoknak, és mivel ilyen hosszasak az eljárások, Időbe telik az, amíg a dokumentumok eljutnak a végső ö, stádiumba. Jelenleg a tagállamoknak 46 ezeket fizettük ki az alapoknak, de ez normális. Még mindig a korábbi program, korábbi periódus programjait zárjuk le 2017 között. a 2007-es, 2013-as programokra gondoltam, tehát nem új dologról van szó. Volt egy megjegyzés, és Mato úr volt ez, aki felvetette, hogy miért pont a kis halászatokat helyezzük előtérbe. Nem azt mondjuk, hogy a kis halászatok jobban fenntartóak, mint más flotta szegmensek. Mi azt mondjuk, hogy ha őket támogatjuk, akkor a munkahelyteremtést támogatjuk, és egy olyan fajta flotta szegmest támogatunk, amely közvetlenül kihat a helyi közösségekre, ezért támogatjuk őket jobban. Megpróbálok nagyon gyorsan válaszolni. Aguilera asszony, igen, egyetértek azzal, hogy a nemzeti hozzájárulást növelni kellene, és a parlament ezt erőltetheti. A bizottság javaslatokat tett az általános plafon értelmében, amit meghatároztak. Azt is kérdezték, hogy miért vettük fel az állandó tevékenységbefejezést, és ez hogyan vonatkozik az új alapokra. Azt, hogy újra felvettük ezt az állandó tevékenység megszüntetést, a jelenlegi ETH-ban csak az elmúlt év végéig volt elérhető ez, de ez kötődik nagyon szigorú megőrzési intézkedésekhez, és az eredményekhez kötődik a kifizetés. Az elképzelés az az, hogy a tagállamnak fizetünk, annak értelmében, hogy mennyi, milyen mértékben csökkentették a kapacitást az adott flotta szegmensben, tehát így elkereljük a nehéz végrehajtási mechanizmusokat. És ez része az általános eh, egyszerűsítésnek. Már 6 percet beszéltem, tudom folytatni, de írásban is tudok választ adni. Lesz még erről szó. Ez csak az első kör volt. Elnök asszony, csak egy percet hadd kérjek még, még mert volt, aki az akvakultúráról és a feldolgozásról kérdezett. Itt csak azt javasoljuk, hogy fektessünk be ebbe a szektorba. Igen, ez benne van a javaslatban, és ennek az az oka, hogy információink szerint ezek olyan szektorok, amelyek nyereségesek, tehát nem lehet azt mondani, hogy piaci kudarc volt, tehát mindenképpen persze óvatosnak kell lennünk az állami pénzekkel, és pontosan ezért javasoltuk azt, hogy fektessünk be ezekbe a szektorokba, csak is pénzügyi eszközök által ennyiben hagyom. Köszönöm szépen, Koreia asszony, most lesz még időnk azt mondták, hogy 100%-ban itt növekedést akartak. Hát nem, ez nem így volt, mondta a képviselő. Köszönjük ezt a vitát, köszönjük azt, hogy a bizottság megválaszolta a kérdéseinket. Lezárjuk ezt a napirendi pontot, mert lesz még erről szó későbbiekben, és rátérünk a következő napirendi pontunkra. A 12-es napirendi pont vita az Egyesült Királyság fehér könyvéről a halászti szektor a Brexit után. Május 15-i ülésükön a koordinátorok arról döntöttek, hogy a Brexitről és a halászatról egy vitát tartanak azután, hogy egy informális fehérkönyv tervezet jelent meg a DEFRA által, ez a e, brit halászati mezőgazdasági ügynökség. Hangsúlyozom, hogy ez egy tervezet, amelyet májusban szivárogtattak ki a sajtóhoz, tehát formális értéke nincs ennek, de mégis beszélünk erről ma, ezért tettük ma ezt napirendre. Jelenleg nincs semmilyen fajta jelzés arra, hogy formális dokumentuma lenne erről a brit kormánynak, arra sincs semmilyen fajta jel, hogy tárgyalának erről a kérdéskörről. Először megadnám a szót a szocialista frakció koordinátorának, Szereos Santos úrnak, hiszen ő az, aki azt javasolta, hogy beszéljünk erről ma. Lehet, hogy ön el tudja azt mondani, hogy a tervezet melyik részét szeretné megvitatni, és elmondhatná a véleményét erről a brit fehérkönyv tervezetről, amelynek semmi hivatalos értéke nincsen. Köszönöm. Valóban kér, csendet kér az elnök asszony a teremben. Obrigado, eh, Linnea. Eh, de facto, quando esse... Nagyon köszönöm. Amikor megszületett ez a dokumentum, hiszen tudjuk, hogy ez még gyakorlatilag egy tervezet, amiről beszélünk. Nos, ez a dokumentum, amint megszületett, szerintem megerősíti azt, amit én mindig is védelmeztem, azaz a Brexit-től függetlenül nem lesz más a halászati politikánk ennek a célja mindig ugyanaz lesz, ugyanez a jogi keret jött létre a Nagy-Britannia együttműködésével. Itt vannak persze módosulások a halászati politika tekintetében, de az elvek továbbra is ugyanazok maradtak, a kifogható legnagyobb mennyiség, a kvóták, a halászati erőfeszítés és a kirakodási kötelezettség. Két másik fontos pont, amelyek a dokumentum részét képezik, és a tárgyalások alkotó elemei is a halászatágazatára vonatkozóan. Mindenek előtt Nagy-Britannia hozzáférése az európai felségvizekhez, és fordítva, valamint Nagy-Britannia hozzáférése a közös piachoz. Egyrésztről a halászat irányítás politikája ugyanazzal a célral rendelkezik Nagy-Britannia, illetve az EU részéről, ugyanazok maradnak tehát a célok, mert ugye itt ugyanazon nemzetközi szervezeteknél vannak kötelezettségvállalásaink, így az ICM az egyik, és más egyéb szervezetek, meg az ICES. Tehát a célok ugyanezek lesznek, viszont a felségvizekhez való hozzáférés problémát jelent, tehát ez az, ami nehézségeket gördít a megállapodás megkötése útjába. Ugye a brit termékek számára a közös piachoz való hozzáférés nagyon fontos. Ideális esetben ugye sorsa kerülne a Brexitre, szerintem Nagy-Britannia veszít ezzel, de hát így lesz, ami a halászatot illeti. A kölcsönös függőségek kihasználása fontos, és egy olyan megold, megállapodás megkötése, amely pénzügyi szempontból, gazdasági szempontból, környezetvédelmi szempontból, tehát az élőhelyek védelme révén kielégítően egy harmonizált vállást szorgalmazok az Európai Unió és Nagy-Britannia között. Ez ugyanis a legjobb dolog polgáraink számára. Éljenek ők akár Nagy-Britanniában, akár az Európai Unióban. És a piaci problémák ellenére, amelyek esetleg beszennyezhetik ezt a folyamatot, remélhetőleg a halászat is megfelelő megoldást talál majd, amely mindkét fél számára kielégítő korbett úr, mondja az elnök. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Természetesen ez még mindig csak egy uh, tervezet, uh, amit szinte lenyúltak valahonnan az a legfontosabb tulajdonsága, hogy azok az ígéretek, amelyeket a népszavazás előtt a Leave kampányban tettek, ezek az ígéretek beválthatatlanok lesznek. Az üzenet az volt, hogy a brit halászok eh, nagyobb kótát kapnak a kifogásokból, és tovább exportálhatnak, ugyanúgy, mint most, Európa többi része felé. Egyáltalán nem tűnik úgy, hogy ez megtörténhet, vagy legalábbis nem jelentős mértékben. Ami az első pontot illeti, hogy az Egyesült Királyság kvótája kifogásból növekedhet-e, maga a fehér könyv felismeri, hogy közösen kell kezelni a, az állományokat. Idézek, együttműködünk majd az Európai Unióval és Norvégiával, hogy a relatív stabilitás elvét fent tudjuk tartani, vagyis az elismeri a relatív stabilitás elvét, és ez alapján a halászati kvótákat meghatározták az elmúlt években, ehhez, ehhez tehát alkalmazkodnunk kell a jövőben. Azt is mondja a szöveg, hogy az Egyesült Királyság szakpolitikája ugyanolyan tudományos adatokra alapul majd, mint az eddigiek, az MSI, MSY alapján fog alakulni ez a stratégia, illetve a nemzetközi megállapodások alapján. Továbbra is tiltott lesz a visszadobás, és az RFM-okat is tiszteletben fogjuk tartani. Idézek, fenn fogjuk tartani az EU jogszabályokat, szabályozást, arra nézve, hogy a halászat milyen hatással van a tengeri környezetre. Tehát nem lesz nagyobb része az Egyesült Királyságban a halászati erőfeszítésben, ahogyan az ezt sokan említették, a, vagy ígérték a népszavazási kampányban. A kormány politikája az, hogy ne csak az Európai Uniót, hanem az egységes piacot és a Vámuniót is elhagyja a közös szabályokkal, és ennek drámai következménye lesz az Egyesült Királyság hal exportjára. Emlékeztetném mindenkit, hogy az EU Egyesült Királyságban kifogott halak 80%-át exportálják, többnyire Európába, és sok nehézséget fog okozni a többlet. Vámügyintézés, vagy a vámfizetés, vagy az, hogy eltérnek az állat vagy, és növényegészségügyi normák. Ez drámai, hogyha a kormány kitartal mellett, amit jelenleg mond, hogy el akarja hagyni a Fámuniót és az egységes piacot is. Azt sem tudjuk, hogy a, hogy a többi európai ország hogyan reagál arra, hogyha továbbra is a brit kormány egyoldalú döntéseket hoz a kifogási voltákkal kapcsolatosan. Aztán érdekes dolgokat tartalmaz ez a fehér könyv, a modern technológia alkalmazását, és elő fogják segíteni, ez vajon az elektromos halászatot jelenti, hiszen a 64-es egyezménynek ellentmond Írország esetében, vagy az észak-írországi dimenzióban ez mit jelent? Folytathatnám, de látom, hogy lejárt az időm, úgyhogy abba is hagyom. Köszönöm. Köszönöm, Níriád asszony. Köszönöm szépen, Corbett úr gyakorlatilag kifogta a vitorlámból a szelet, én is ezeket szerettem volna mondani, hogyha ilyen módon lép is ki az Egyesült Királyság az Unióból. Meg kell fontolni ezeket a gondolatokat, a higiéniai vizsgálatok már önmagában nagyon károsak és nagy akadályt jelentenek Magyarország esetében, ez nagy probléma. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire aggasztónak tartjuk Írországban a halászok szempontjából. Jelenleg Európa északi halászati kvótájának 20%-át használjuk fel, ez a legkisebb kvóta, és most úgy látszik, hogy Írországba jönnek az kiszorult hajók, hogy több kvótát szerezhessenek, tehát gondolhatják, hogy mennyire ragasztó mindez számunkra. Örülök, hogy ezt a vitát most megtartjuk, fontos, hogy folytassuk. Ez egy tervezetes fehér könyv, ez még nem kőbevésett, minden esetre az allokációnak más is lehet az alapja, a jelenleti kvótákat fenn kell tartani. Minden esetre egyetértek azzal, hogy a relatív stabilitást felül kell vizsgálni, ez mindennek az alapja, és hogyha ezt a vitát most nem folytatjuk le, nem tudom hová tartunk. A CFP-ből ezt ki kell venni, ez nem maradhat ez a rész benne, úgyhogy inkább aggaszt, hogy milyen kevés eredmény van a parlament oldalán a tekintetben, hogy ezzel a problémával hogyan tudunk szembenézni. A halászati bizottságnak ezzel foglalkoznia kell, ha megnézzük a határokat, a határellenőrzéseket, a VÁM eh, uniót, az egységes piacot, eh, ezek a lépések mind nagyon károsak. Köszönöm szépen, Roduszt asszony! Köszönöm szépen, elnök asszony. Richardhoz abszolút csak csatlakozni tudok. Jó, hogy Korbett úr is itt van. Jó, hogy ezt ismételten megismételte. Szeretném elmondani azt, hogy Tudom, hogy ez egy nem hivatalos dokumentum, de szerintem okkal adták ezt közre. Örülök annak, hogy a britek a közös hálászati politikát elismerik. Nem hallottam ezzel elleni hangot. Úgy gondolom, hogy minden szereplő számára most van jogi biztonság, és nincsenek szabályzási lyukak. Örülök azt is, hogy az MSY kezelés is elismerek a britek, és a kirakodási kötelezettséget is. Persze vannak kritikus pontok, és ezeket látni kell. Nagy-Británia a saját fogási lehetőségeit növelni akarja, persze nem akarja elveszteni a piac, az EU piac, az, az EU vizekhez való hozzáférését sem. Hát ezt nem tudom, hogyan fog ez működni. Majd talán a kollégánk mögöttem el tudja ezt nekünk mondani. Nem emlékszem a nevére, de ő tudja, hogy kire gondolok. Tehát kíváncsi vagyok arra, hogy ez hogyan fog működni. És még egy pont a fehér könyv kapcsán ez a fajta óvatos nyelvezet az illetékességről. Nagyon óvatosan fogalmaztak, amit a dokumentumban látok, az szerintem nem kivitelezhető. Sok minden fog attól függeni, hogy az autonóm területek mennyire fognak ezzel egyetérteni. Szerintem nagyon érdekes lesz a vita. Szeretném elmondani, hogy azért engem ez optimistává tesz, mert úgy vélem, hogy a Brexitről az utolsó szó még nem hangzott el, van még talán remény, én bízom a britek józanságában, talán most már látják azt, hogy a múltban sokat hazudtak nekik. Az optimizmusom továbbra is erős, de Szerintem nem sokára hallunk egy ezzel ellentétes véleményt. Mobarik asszony, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is joggal mutatott arra rá, hogy nincs ennek semmilyen fajta jogi súlya, és igazából meg vagyok lepődve, hogy egyáltalán beszélünk itt erről. Ez egy kiszivárogtatott információ, a miniszterek ezt nem erősítették meg. Az egyik kollega rámutatott arra, hogy nagyon óvatosan van ez megfogalmazva, de szerintem a legtöbb hivatalos dokumentum óvatosan van megfogalmazva. Én ezt nem látnám kritikának. Örömmel látom azt, hogy a brit kormány bizonyos elvekre épít, de továbbra is hajlandó alkalmazni a maximális fenntartató hozzam elvét, illetve a lehető legjobb elérhető tudományos információ figyelemevételét. Igen, emlékezni kell arra, hogy Nagy-Británia nagyon fontos szerepet játszott az EU halászati politikájának kialakításában. Remélem, hogy a az Egyes Királyság nem írja ki magát a történelemből, így továbbra is elismeri azt, hogy mit tett ez idáig. Én nem látok itt ellentmondást az között, hogy megtartják az eddigi keretet, és hogy új változásokat is eszközölnek. Igazából véleményem szerint ez a közös történelmi kísérlet azt jelenti, hogy van egy nemzetközi precedens életben ahhoz, hogy az Egyesült Királyság sikeres bilaterális kapcsolatokat folytasson az EU-val. Le, nézzünk szembe azzal, hogy az Egyesült Királyság elhagyja az EU-t, elhagyja a közös halászati politikát, és most pozitívan kell néznünk azt, hogyan lehet ebből egy jó kapcsolatot létrehozni. A nyolcadik oldalon azt írják, hogy tárgyalni kell az EU-val és más tengerparti um, szereplővel, meg kell felelni a nemzetközi kötelezettségeinknek. Skót perspektívából nézve jó látni azt, hogy az Egyesült Királyság kormánya megerősíti azt, hogy elhagyja a közös halászti politikát, mert emellett szavaztak. Hiszek abban, hogy az Egyesült Királyság, mint egy független tengerparti ország a saját szabály szerint fog hozzáférést adni a vizeihez. Én üdvözlöm a kormány megközelítését, és azt a az elképzelés, egy újfajta halászati politikát dolgoznak ki Nagy-Britannia számára, a stabilitásról beszélnek, illetve arról, hogy egy megállapodást kell kötni, és hogy sokkal jobban el kell költeni a kvótákat, de tudom, hogy most már lejárt az időm, sokat, is, sokat többet is mondhatnék még erről, de lényeges az, hogy jól együttműködjünk, az EU és az Egyesült Királyság között, illetve az EU és az autonóm területei között. Milán Món úr. Lo que se trata es de un draft, no? Es este libro. Nos, ez tehát egy terv, egyfajta fehér könyv terve, egyszerűen egy vázlatról van szó itt, egy tervezetről, nem pedig egy végleges változatról. Ugyanakkor a jövőbeli megelapodás elképzelése, kölcsönös hozzáféréssel mindkét fél forrásaihoz, ez szerepel ebben a dokumentumban, és ez egy kedvező dolog. Ugyanakkor tény az, hogy a dokumentum nagyon kidomborítja az talanságot, mi szerint 750 ezer tonnát halásznak az európai halászhajók, és csupán 100 ezer tonnát halászik Nagy-Britannia. Ez egy alapvető vetület ennek a dokumentumnak a kölcsönös hozzáférést illetően. Aztán itt az is szerepel, hogy, a, hogy Nagy-Britannia elhagyja a relatív stabilitás elvét, tehát a kvótákról újra tárgyalni kell, illetve a fogásokról a különböző felségvizekben. Aztán Richard Corbett elmondotta, hogy az a hír járja, hogy a 74-es megállapodás Nagy-Britannia elhagyja, majd meglátjuk, hogy milyen kihatásai lesznek ennek. 2019-től ezek elsődleges fontosságú kérdések lesznek. Lo cierto es A tárgyalásban a halászat kérdése fel sem merült, az a legfontosabb, hogy a tárgyalási irányelvekben az Európai Tanács összekötötte a kereskedelmi megállapodás jövőjét a halászati erőforrások kölcsönös tiszteletben tartásával. Nagyon fontos, hogy csökkentsük, de nem törő, ne törőjük el a halászati kifogási mennyiséget teljes mértékben, de a megállapodásnak a törléséről szó sincsen. Fel kell ismerni, hogy milyen fontos az európai piac az Egyesült Királyság számára is. Mindig elmondtam, hogy továbbra is rossz hír számunkra a Brexit, de az Egyesült Királyság döntését tiszteletben kell tartanunk olyan megállapodásra van szükség, ahol a két fél megfelelően tud egymás mellett létezni. Köszönöm. Thank you. Uh, Mr. Hodgson. Hodgson úr. Thank you, Madam Vice. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó ideje tagja vagyok ennek a bizottságnak, és ez az első alkalom, hogy egy ilyen tartalmas dokumentumra alapul a vitánk. Persze sokféle értéke hiányzik, de nincsen formális értéke ennek a dokumentumnak az Egyesült Királyság a tárgyalások során, mint tudjuk. Nem, form, nem formált hivatalos álláspontot sok kérdésben olyan kérdésekben, amelyeket a fehér könyv taglal. A bevezetőben a, az államtitkár beszélt az ígéretekről, hogy majd a saját feltételeinket tudunk halászni, és nem kell senkivel egyeztetni, és ez majd a brit halászok javát szolgálja ezt mondták, de ez az egyébként formális értéke nem bírő dokumentum pontosan azt mondja ki, hogy ez nem elérhető, ez a cél, sőt, talán pont ez az, ami a népszavazási kampányban félrevezette az embereket. Két évvel ezelőtt történt a népszavazás, és még mindig itt vagyunk, hogy egy ilyen fontos téma, különösen Skócia számára nagyon fontos téma, és még mindig ismeretlen az Egyesült Királyság tárgyalási álláspontja. Egyébként ugyanez a helyzet sok más fontos kérdéssel, amelyek még mindig megválaszolásra várnak, hogyha ezt a, a megállapodást alá akarjuk írni, ha. kölcsönös érdekeket kell figyelembe venni ebben az ügyben és más ügyekben is, és remélem, hogy egy ilyen megállapodást a határidőig tetően le lehet hozni, de ennek a dokumentumnak bizonyos elemei felvetik, hogy hogy Skócia kormányával is tárgyaltak, de ez nem így van. De mivel ez nem formális értékelbíró dokumentum, és az Európa és az Egyesült Királyság kormánya ezt nem egyeztette. Uh, a, fact that uh, under the devolution settlement in the UK az Egyesült Királyságban az, a, a skót kormány leválásáról szóló megállapodás rögzített bizonyos feltételeket a halászata kapcsolatosan is. Az Egyesült Királyság kormánya Ezt az ügyet kívánja felhasználni arra, hogy megnyírbálja a skót kormányzat jogköreit persze. Észak-Írországban nincsen külön kormány, a Velszi kormány pedig beadta derekát az Egyesült Királyság kormányának, a skót kormányt viszont az Egyesült Királyság kormánya bíróság elővitte, mert szeretne élni jogával, már ami a halászati jogokat illeti. A nemzetközi megalapodásokban a jövőben a halász nemzeteknek kellene részt venniük. A Brexit után az észak kitengeri állományok nő, legnagyobb része közös állománynak minősül. Ezért a jövőben még fontosabb, hogy Skócia, amely jelentős halász nemzet az északi tengeren, részt vehessen ezeken a tárgyalásokon saját jogán, és ne diktáljon neki az Egyesült Királyság kormánya. Kérem zárja le a felszólalását. Thank you. Mr. Flack. Flack úr, köszönöm szépen. próbáljunk közös nevezőre kerülni ezzel kapcsolatosan. Ha nézem ezt a dokumentumot, biztos örül mindenki az elkötelezettségnek a fenntartható halászat és állományfenntartás mellett a valódi tudományos eredmények alapján hogy különböző technikákat eh, kihasználjon az e- Európai Unió, illetve hogy eh, a kiszervezett eh, kormányok is hatáskörre rendelkezzenek. Csodálkozom, hogy Skót kollégám nem tudja, hogy egy közös miniszteri bizottságot hozott létre az Egyesült Királyság a független kormányokkal. A skót kollégám erről úgy leszik, nem tud, ez meglep. Közös megállapodás alapján a halászati lehetőségek allokációjáról közösen dönthetünk. Az Egyesült Királyság flottája 100 ezer tonna halat fog ki az EU vizeiből, míg az Európai Unió 750 ezer tonna halat fog ki az Egyesült Királyság vizeiből. Nem méltánytalan az, hogyha partnerként akarunk tárgyalni egy olyan megközelítésen, amely a nemzetközi kötelezettségeinket szem előtt tartja, és fenntartható állomány fenntartást tesz lehetővé méltányosan, tudományos alapon. Minden tisztelettel szeretném Korbett urat és minden más érdeklődőt tájékoztatni arról, hogy a munkáspárt vezetője szeretne kilépni a Vámunióból és az egységes piacról, Well, he's, he's, he's announced, you, you can confirm that of the official Labour Party policy. Megerősíti, hogy a munkáspárt hivatalos politikája az, hogy szeretnének az egységes piac részei maradni, és a Vámunióé. Fine, thank you very much. Grand. Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, a teljes megállapodásig semmiről nincsen megállapodás, ez egy tárgyalás, egy kiszivárogtatott dokumentumról vitatkozunk most, aminek még lehetne eh, további változatai, még mielőtt nyilvános dokumentumként kiadják. Elmondtam, én azt gondolom, hogy ez is elvesztegetett idő volt, amíg eh, erről a dokumentumról beszéltünk, úgyhogy én most be is fogom. We, we are stopping uh, our committee meeting at 6.30 sharp. Uh, a tolmácsok uh, csak fél hétig vannak velünk, akkor kell befejezni az ülést, és még meg kell hallgatnunk egy előadást a műanyag stratégiával kapcsolatosan. Korben úr, köszönöm szépen, nagyon kedves, mint mindig. Kedves barátom, teljesen egyet nem értésben vagyunk. A Skót Nemzeti Párt az önt pártja, a skót halászatot át akarja adni az Európai Uniónak. Ez egy európaista párt, nem, nem nacionalista párt. Santos kolléga és Corbett kolléga. A brit jognak alapelve, hogy egyetlen parlament sem kötheti meg az utódjának a kezét. Úgyhogy az EU értelmezés nem fogja megkötni a mi kezünket sem. Ami a jelenlegi inkompetens kormányt illeti, a Brexitet nem fogja sokáig túlélni a jelenlegi miniszterelnök, de mint mondtam, az utódját egyetlen brit parlament sem kötelezheti semmire, Corbett eh, úr az ön által kifejtett vélemény inkább önről beszél, semmi másról. Az a testület, amelyről ön beszélt, nem választott testület, hanem inkább csak a miniszterelnöknek a pajtása. Tudjuk, hogy ez mit jelent. Semmi köze nincsenek az egésznek az Európai Unióhoz, nem az ön dolga, hogy ebbe beavatkozzon. Különben mi miért nem avatkozunk be Katalóniában? Gondolom ez nem volna senkinek az ínyére. Lehet, hogy utálja a briteket, de mégis szeretné, ha bemaradnának, nem is értem, hogy miről beszél. Ez, ez nem törvény, ez a dokumentum nem is lesz soha törvény, ez a olyan gondolkodóirat, nincsen jogalkotási szándéka sem. Ez nagyon jó, mi szeretnénk a saját ellenőrzéseink alá vonni a saját vizeinket. Ez a jó irány, hölgyeim és uraim, el a kezekkel vizeinktől, értsék meg, eljött az ideje, hogy önök diktáljanak nekünk a halászatról méltányos tárgyalásra van szükség, nem úgy, mint ahogy Ferhofstadt úr és Pajtás Bárnyé úr viselkednek, hogy próbálnak ellenségképet felvázolni. Önök többet vesznek tőlünk, mint amit mi veszünk önöktől, úgyhogy az önök érdeke, hogy az Egyesült a jó kapcsolatot alakítsanak ki, nem fordítva, feltéve, hogyha szeretnének Dél-Spanyolországban a pályán halat is látni, jobb lesz, hogyha viselkednek, különben a spanyol üdülőhelyeken elég szomorú lesz a helyzet. Hát akkor ezzel le is zárjuk így az elnök asszony ezt a napi rendi pontot we will now have an exchange of views on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment. Uh, on the 5th of June, the Commission had... A Június 10-én az Európai Bizottság egy jogalkotási javaslatot fogadott el bizonyos fajta műanyag termékek környezeti hatásáról. Kérem, kedves kollégák, hogyha távoznak, csendben tegyék ezt. Az NVX bizottsághoz utalták ezt a kérdést. Számos halászti kérdés is felmerült itt ebben a javaslatban, ezért mi véleményt adhatunk. A szocialista frakció kapta ezt, Renata Briane kapta ezt a témát. Most a bizottság képviselőjének, Scully úrnak adom meg a szót, aki rövid tájékoztatót fogunk nekünk adni erről nagyon fontos fájlor, aztán pedig Briano asszonynak adjuk meg a szót és körülbelül ismerül, akkor majd az időnk. Egy másik ülésen majd még ezt folytatjuk. Szkáli úr, szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, a DJ Envy és a DJ Marin főigazgatóság is képviselheti magát. Rövid lesz az előadásom. Főként arra fogok koncentrálni, hogy az Európai Bizottság miért foglalkozott ezzel a problémával. A, a tengeri keret irányelv tekintetében megvizsgáltuk a vizeket, és a közös kutatóintézet megvizsgálta az európai vizeket, tenger vizeket, és azt láttuk, hogy mintegy 70%-a a tengeri műanyag hulladéknak Európában a eldobható műanyag termékekből, halászati eszközökből származik. Ezért összeadottunk egy listát, amelyet a rendelettel szabályozni próbálunk, az egyszerhasználatos műanyag termékeket, illetve e, halászati eszközöket. És ezen kívül figyelemfelkeltő kampányt is folytatunk, próbáljuk csökkenteni a fogyasztást, illetve a termékek kialakítását is szabályozzuk, felelősségű rendszereket hozunk létre, um, szelektív hulladékgyűjtés, illetve az, ugyancsak a figyelemfelkeltés tartozik ide. Megpróbáltunk arányos intézkedéseket javasolni, amelyek arányosak a termékek jellemzőivel és a hatásaikkal. Így jött létre ez a javaslat, belevettük a jövőbeli felülvizsgálat lehetőségét is, azután, hogy öt év, öt évvel azután, hogy életbe lép ez a jogszabály, és itt főként az eldobható műanyag termékek felvizsgálatára fogunk koncentrálni, mennyiségi csökkentést akarunk az élelmiszertartályok esetében, dobozok esetében, és mindenképpen az alternatívákra törekedünk a biológiailag lebomló, lebomló műanyag termékekre szeretnék koncentrálni. Két része van a javaslatnak, az egyik az eldobható műanyag termékekkel foglalkozik, amely az műanyagövektől a műanyag zacskókig, vagy a cigarettacsékekig terjed. Egyszerű a logika emellett. Foglalkozunk a másik részben az elvesztett halászati e, eszközökkel is. Úgy gondolom, hogy ezen szabadság szempontjából ez a második rész az érdekesebb, és itt át is adom a szót a DJ Marin Bailey kollégámnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Én is rövid leszek, és ezért két pontot fogok kiemelni. Először is a bizottság javaslata a halászati eszközök tekintetében egy kiterjesztett gyártói felelősségvállalást javasol, egyfajta újrafelhasználási rendszert szeretnék létrehozni a halászati eszközök számára, amelyek főként műanyagból készülnek. Ez beleveszi így a halászati eszközöket a körforgásos gazdaságba, ez jó a hulladékkezelés szempontjából is, de gazdaságilag is jó ez, mert piacot teremt ez a felhasznált, elhasznált halásztészközök számára. Úgy gondolom, hogy ennek a szabizottságnak ezt számos javaslat kontextusában kell látnia ezt. A következő hetekben, hónapokban önök is foglalkoznak ezekkel. Az egyik az új halászati ellenőrzési rendelet, amit a bizottság javasolt, ezt vezetten a halászakra fog vonatkozni, most nem erről van szó, bizonyára tudják, hogy itt vannak kötelezettségek arra, hogy visszaszerezzék az elhagyott halászati eszközöket, erről tájékoztatniuk kell. A második dolog a javaslat, a kikötőkre vonatkozó irányelv javaslata, erről már beszéltek néhány hete, ez a javaslat egy átlag díjat vezet be, tehát nem büntetjük azokat, akik a jók, és visszaveszik a szemetet, és a műanyagot, ami a fedélzeten volt, tehát nem kötjük a díjat a, a kikötőbe visszavett hulladék mennyiségéhez. Ezt itt sem a halászokat terheljük, hanem a gyártókat, Reméljük, hogy így egyfajta újrahasznosítási rendszer jön létre, és remélhetőleg ez majd egy pénzügyi vonzattal is jár ezen gyártók számára, és így ez pénzügyileg kedvező látozó számáraknak egyébként magas kikötődíjat kell fizetniük utolsó ponton. Mindannyian tudjuk, hogy a halászok már most is bizonyos mértékig hozzájárulnak a probléma megoldásához, vannak rendszerek, olyanok is, amiket az Európai Halászati Alap támogat, a helyi hatóság, helyi kezdeményezések is vannak, például a műanyag begyűjtésére, azon hulladékról van szó, amit használnak a halászat során. Reméljük, hogy ez folytatódni fog, és remélhetőleg ezt az Európai Unió támogatni fogja az ETHA által. Elnök, köszönöm szépen, most megadom a szót Briano asszonynak, a jelentés készítőjének, hogy hozzászóljon. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a bizottságnak is ezen irányelv bemutatását, amelynek célja a műanyag csökkentése a környezetben, különösen a tengeri környezetben, ez összhangban áll a körforgásos gazdaság céljaival, és része a műanyag stratégiának. Egyetértünk, úgy vélem abban, hogy mindenképpen cselekednünk kell a az egyszer használatos műanyag termékek és a halászati felszerelések tárgyában szeretném egy kicsit kibővíteni a termelői, kiterjesztett termelői felelősség koncepcióját, a hálókat, illetve kik is ezek a gyártók, hol vannak, őket is be kell vonni ebbe a döntéshozatalba. Nem tudom, hogy önök meghallgatták-e ezeket a gyártókat. Ugyanakkor itt a cél az, hogy a halászokat is bevonjuk egyes műanyag termékek halászati tevékenységből származnak, de a halászok mindenképpen áldozatai is ennek a műanyag szennyezésnek. Ösztönözni kell őket, hogy az ártalmatlanításra megoldásokat találjanak. Mi halászati szakbizottságként ugyan, de az egész irányelvvel foglalkozásra vagyunk kötelezettek, hiszen az a cél, hogy a tengerbe kevesebb, a lehetőleg kevesebb műanyag hulladék kerüljön két kétségem van azt illetően, amit a bizottság javasolt. Az első, ha jól értettem, önök tilalmat mondanak ki az használatos biológiailag lebomló termékekre is. Nem értem, hogy miért. Ez egy időszakos dolog, a kutatások eredményeire várnak még. Ugyanakkor a bizottság azt a lehetőséget is előirányozza, hogy például a tányérok, az egyszer használatos műanyag tányérok felhasználásra kerüljenek, ebből talán nem olyan nagy mennyiség kerül oda, de itt van például a cellulózból készült műanyaggal borított tányér használatának engedélyezés a bizottság részéről. Tehát ez cellulóz papír anyagból készült tányér, ami műanyaggal van bevonva, ha jól értettem, vagy csupán cellulózból készült. 10 minutes for... Or... 10 perc van még, 11 perc van még arra, hogy röviden hozzászóljanak. Fleck úr foglalkozott a műanyag, a körfogásos gazdaság témájával. Köszönöm szépen, elnök helyettes asszony. Az ECR üdvözli ezt a jelentést, és nagyon örülünk annak, hogy támogathatunk mindent, amelyel megfelelő módon lehet csökkenteni a műanyagot az óceánjainkban. Ha már itt tartunk, akkor a halászhálókról, az elvesztett halászfelszerelésekről is beszélhet, hát beszélhetünk. Az egyetlen aggályom ezzel kapcsolatban az az, hogy ez a kiterjesztett gyártói felelősség valóban a leghatásosabb módja annak, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzunk, Várom már Briano asszonynal az együttműködést, és egy kicsit azért kifényezhetjük ezt a jelentést. El kell mondjam, hogy brit konzervatívként nem bánám az sem, hogyha az EU egy kis pénzt költene eh, erre, úristen, ezt kimondtam, és jó lenne, hogyha a halászokat ösztörözni e, erre, de attól tartok egy kis, hogy ez nem fog megtörténni. Köszönöm szépen, Coburn úr. Hát, nagyon jók és ötleteket hallhattunk itt. Nem vagyok abban biztos, hogy az emberek tudják azt, hogy ezek a dolgok illegálisak lehetnek majd a jövőben, lehet, hogy majd csődbe sodorja őket, ez egy kicsit kommunista ötlet ez. Ami aggaszt engem az az, hogy az Európai Unió rengeteget beszél erről, aztán itt ülök, itt a kezemben, mindenhol az Európai Parlamentben itt van egy ilyen műanyag palack, sohasem értettem, hogy miért lenne jobb, hogyha inkább szép porcelán szolgálnák fel a teát, aztán itt ez a szörnyűséges dolog. Szerintem ezzel kéne foglalkozni, mert mi másokat leckéztetnénk. Rodusz asszony, köszönöm szépen. Nekem is csak egy kérdésem lenne, főként a halászfelszerelésekre. Nem láttam a választ erre a javaslatban. Gyakran nagyon vékony műanyag hálókat alkalmaznak a hálók védelmére. Ez nagyon rossz a környezet szempontjából, és ezeket szinte lehetetlen eltávolítani. Mit jelent ez a javaslat az ilyenfajta berendezések esetében, a hálók esetében? Milyen fajta alternatívák léteznek? Mit lehetne használni, mit lehetne előírni kötelező jelleggel? talán a bizottságban erről beszéltek, és kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan kellene eljárnunk itt. Nirjáda asszony. Én is rövid leszek, nem gyakran fordul elő az, hogy Coburn úrral egyetértek. Abszolút igaza van a műanyag palack esetében. Nagyon sok minden, ami elhangzott a jelentésben, az jó volt Fleck úr jelentésében is jó volt ez, a pártokon átnyúló egyetetés volt ebben. Jobb lenne, hogyha a szennyező fizetne elve valósulna meg, nem az átlag állampolgár felel ezért, mert hogyha mindenhonnan a műanyag folyik, és ezt kell levenni, szerintem ezzel nem küldünk jó üzenetet a gyártóknak, sokkal nagyobb hangsúlyt kell helyezni a gyártókra, hogy a szennyező fizet, Szerintem így lehetne egy jó változást eh, létrehozni az Európai Parlament politikai akaratával. Köszönöm, és most eh, a zöld frakció javaslata az volt, mi teljes mértékben lemondtunk a mi frakciólésünkön a műanyagpalackokról, ez energiát, erőforrásokat, pénzt takarít meg, és eh, az újrahasználható palackokat használjuk mindenki esetében. Hautala asszony is arra kérte az Európai Parlament elnökségét, hogy szüntessük meg a műanyag palackokat. El fogunk érni oda, de szerintem a frakciónkban kell kezdeni. Ezt Kuhn úr, röviden. Egészen röviden. Ezt a problémát nem csupán az Európai Unió halászatának szempontból kell kezelnünk, azaz, hogy a műanyag hulladékot elkerüljük, amely ártalmas, hanem 85%-a ugye ez a műanyag hulladéknak a nagy áramlatokkal Indiából, Kínából, Latin Amerikából és Afrikából kerül óceánjainkba. És ez egy hatalmas probléma számunkra, európaiak számára. Ugye itt mert hát, mindaz, ami bekerül a vízbe, ezek az aprócska szemcsék, amelyek megtámadják a hal állományainkat, ezek a lényegesek. Persze fontos, hogy megvitassuk ezeket a dolgokat, és hogyha a négyzetkilométernyi nagy műanyag szőnyegeket nézzük a csendes óceánban, vagy az indiai óceánban, hát azt hiszem, hogy azzal kell valamit kezdenünk. Mrs. Kelly, you... Kelly jó asszony, szeretné lezárni ezt a vitát? Elnézést, nem láttam. Na, yes. Eh, la primera... Misa, Miranda asszony, az elő, első dolog, hogyha körülnézünk, láthatunk itt feliratokat, amelyek kimondják, hogy a tolmácsoknak van joguk a sztrájkhoz, ezt kellene támogatnunk, és szeretném, hogyha elismernénk, hogy a tolmácsok hosszú órák voltak, velünk vannak, velünk dolgoznak, és az adminisztrációval vitában állnak. Ami a műanyagot illeti, a műanyagok, mikro műanyagok már bekerültek az élelmiszerláncba, a halászaton, a halászati termékeken keresztül ezeknek nem csak környezeti, hanem most már egészségügyi hatása is van. Ami pedig a kiterjesztett felelősséget illeti, a hálók többsége Kínából származik, ezért nem könnyű hatást elérni Ebben az értelemben is még dolgoznunk kell sokat. A bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm. Röviden. Az első kérdés a műanyaggal borított papírtányérok, ezekre vonatkozik az irányelv, nincs itt kivétel, csak akkor képezünk kivételt, hogyha csak papírból, csak cellulózból vannak másodszor az importált projektek nyomon követése, a termék importőrnél van ez a felelősség, tehát közvetve ők felelősek, a palackozott víz esetében az Európai Parlamentnek kell áttekintenie a közbeszerzési politikáját e tekintetben, Nyilván előnyösebb, hogyha csapvizet használnak, pohárból vagy másképpen fogyasztva. Az a véleményünk, hogyha ha megfelelően gyűjtik, válogatják és újrahasznosítják a parackokat, ez értékes anyag lehet, úgyhogy mi azt a javaslatot tettük, hogy 90%-ra kell növelni a palackok visszagyűjtési arányát, és így többet hasznosítanának újra. A bio lebom, biológiai lebomolhatóság, lebomlás jelenleg nincsen biológiailag lebomló műanyag. Nem lehet arra sem számítani, hogy a tengeri környezetben lebomlanak. Az értékelési záratékban megfogalmaztuk, hogy ha a technológiai, tudományos fejlődés olyan anyag áll elő, amely lebomlik a tengerben, akkor felülvizsgáljuk ezeket a szabályokat. A problémát az európai vizek számára is létrehozzuk. Nem a globális problémával foglalkozik ez a jogszabály, de ezzel is hozzájárulnánk a probléma megoldásához. Egyetértünk, hogy szélesebb körű nemzetközi vitára van szükség ebben a kérdéskörben. Volt még két kérdés, ezt a kollégáimra hagyom. A mikroműanyagokról is volt egy kérdés, erre emlékeztettek, két kérdés. Létrehoztunk egy eljárást az Európai Vegyészeti Ügynökséggel közösen, hogy a mikroműanyagok ügyével foglalkozunk, és ezek megszűnjenek a piacon jelen lenni, az oxóműanyagokra is. Ez az igaz, és szeretnénk intézkedéseket tenni a mikroműanyagok nem szándékos kibocsátása ellen is, például a textilgyártás vagy az autogumik előállítása során. Results by the beginning to mid of next year, where we see whether that's happening. I know that uh, I'm cut off now, so apologies to my colleague if this. Elnézést kérek a kollégáimtól, hogyha nincsen erre idő. Lezárjuk ezt a napirendi pontot, lezárjuk ezt az ülést pontosan fél hétkor. Köszönöm szépen a vitát, köszönöm a bizottságnak, a tagoknak, és holnap 9 órakor találkozunk. Igen. Thank you.